Wprawdzie czekałem, aż poseł agnew przypomni mi, że czas zaczynać. Ale zaczniemy chyba, co? Hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy nem lehet tovább húzni, halasztani. Itt az ideje, hogy meglássunk a munkának. Elmondom tehát még egyszer. Vártam, vártam. Nem ragaszkodtam a pontossághoz, de Negyed óra késésben vagyunk, azért most már itt az ideje, hogy mindenképpen elkezdjük a meghallgatást. Akadémikus jellegű délután elé nézünk. Tudós társaságban fogjuk történni ezt a szép esős délutánt. Úgyhogy eh, itt az idei nekilássunk, vár minket a tudomány világa. A részvétel tekintetében nem is állunk olyan rosszul. Ezért itt az ideje, hogy megnyissam hivatalosan is ezt a meghallgatást. Üdvözlök mindenkit, minden előadónknak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Sajnálattal közölöm, hogy olasz meghívott előadónk Roberto Viola megbetegedett az utolsó pillanatban, ezért nem tud részt venni a mai meghallgatáson. Reméljük minél hamarabb felépül, és még lesz alkalmunk meghallgatni előadását. A mai szeminárium vagy nyilvános meghallgatás célja alapvetően az, hogy a növény nemesítés új technikáinak témájában kicsit jobban elmerülhessünk itt az agrár ügyekkel foglalkozó szakbizottságban. Úgy érezzük ugyanis, hogy az európai növénytermesztés jövőjének egyik kulcsa pont a növénynemesítésben keresendő, hogy a helyi és regionális európai e, igényeknek megfelelő növényfajtákat nemesítsenek. Két részre oszlik a mai szeminárium. Az első alapvetően a legfrissebb tudományos eredményeket villantja fel reményeink szerint, a második felében pedig a szágazat érdekelt szereplői fognak megszólalni. Tehát az iparképviselőit is meghallgatjuk. Mások talán kezdjük a tudományjal, ahogy említettem, Roberto Viola sajnálatos módon utolsó pillanatban megbetegedett, ezért elsőként dr. Slavomír, Slavomír Szovának adom meg a szót, aki egyenesen Lengyelországból érkezett közénk. A génmanipulált a génmanipulációs kutatások intézetének eh, a munkatársa és a Lengyel Országos Kutatóintézetben dolgozik. A növénynemesítési intézet Lengyelország legnagyobb ilyen intézete. Egy igazi multidisciplináris eh, intézet, ahol a növény nemesítés eh, legfrissebb eredményeit eh, tanulmányozzák. Szóval úr, parancsoljon! And giving me the opportunity to... Köszönöm szépen! Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy az új növénynemesítési technológiákról beszámoljak itt a bizottság színe előtt, és a tisztelt, tisztelt képviselő hölgyek és urak előtt, meghívott vendégek előtt. Nem fogok a, az új technológiáknak a technikai részleteiről sokat beszélni. A célom az, hogy betekintést nyújt csak abba, hogy milyen szerepet játszanak az innovációk az európai mezőgazdaságban. Úgy látom, még nem működik a kivetítő, de azért próbálkozunk. We need uh, to wait for a moment. Azt hiszem, egy picikét várnunk kell, amíg összehozzuk a rendszert. Nos, úgy látom, ez megtörtént. Úgy gondolom, abban mm, egyet térthetünk abban, hogy a környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag fenntartható mezőgazdaság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy fenntartható biztos, élelmiszerbiztonságot tudjunk nyújtani. Az Európai Unió a legnagyobb élelmiszerimportőr, és a mi felelősségünk az, hogy irányítsuk azokat a változásokat, amelyek harmadik országokban végbe mennek, azon országokban, ahonnan élelmiszert importálunk. Többet kell termelnünk, és kevesebb erőforrás igénybevételében. Éppen ezért a növénytermesztés már csak a klímaváltozás okán is illetve az Unióban a szántóföld minőségének romlása miatt, ugye a növényvédőszerek és műtrágya használat miatt komoly kihívást jelent. Aztán nagyon eltérőek a, az unión belül a hozamok, amiket a különböző tagállamok között, tagországok között láthatunk, nem csak regionálisan, és ez szociális és gazdasági különbségeket is okoz. Ezért fontos az innováció. Főleg nagyon fontosak a KKV-k ebben a tekintetben, amelyek az európai biogazdaságban nagyon fontos szerepet játszanak. A növénynemesítés bármilyen célra használt növény esetén nagyon fontos, tehát nem csak az élelmiszer vagy takarmány termelésben. Alapvetően hozzájárul az a tudás alapú biogazdasághoz, ahhoz, hogy csökkentsük a klímaváltozás hatásait, biztosítsuk az élelmiszerbiztonságot, és fenntartsuk a foglalkoztatási szintet Európában. Van nagyon sokféle növénynemesítési tech, technológia, sorolhatnék jó párat, és ezek a technológiák mind nagyon gyorsan, szédítő sebességgel fejlődnek. Van egy egész lista az ilyen technológiákról, de ezek nem mindegyike új. Például a cisgenezis, az intragenezist már évek óta ismerjük és használjuk. A legtöbbet a cisgenezisről beszélünk, amely az adott fajon belül tesz lehetővé nemesítéseket. Ez azért nagyon fontos, mert így ellenálló növényeket tudunk kinemesíteni. A az egyik legfontosabb patogén, krumplikárosító ellen lehetett ezt a technológiát leghatékonyabban bevetni. A legígéretesebb a genom hozzáadási technológia, amikor egy meglévő organizmushoz adunk hozzá. Tehát ezek a változások maguktól is természetben is beköteleznek, bekövetkezhetnek, de ahelyett, hogy megvárnánk, amíg a természetben ez magától előáll, eh, és hogy eh, sugárzással vagy kémiai behatással érnénk el, most nagyon célzott és pontos módon tudjuk ezeket beemelni. A DNS szekvenciában egy nukleotid cseréje hatalmas előnyt jelenthet a növénynemesítők számára, hiszen így ellenállóbb növényeket kapunk, amelyek jobban ellenállnak akár a kártevők nyomásának, akár kemikáliáknak. A 2001 per 18-as rendelet szerint úgy definiálja a genetikailag módosított szervezeteket, mint olyan szervezeteket, amelyeket genetikai anyagában módosítottak, de magától nem állna elő a természetben. Ezek 25 éves definíció, és ez azóta sem változott. Az én értelmezésem szerint a GMO-k olyan szervezetek, amelyeknek új genetikai összetétele van, amely normális párzás, illetve természetes rekombináció útján nem jöhetett volna létre. Hogyha jobban megnézzük a, az irányelvet, akkor olyan technológiákat találunk, amelyek a rekombináns nukleid sav technológiákat alkalmaznak, és olyanok, amelyek nem vár, amelyektől nem várunk genetikai módosulást. És vannak egy olyan te- technológiákról egy lista, amelyeket módosítunk genetikailag, de nem tartozik a, az irányelv hatája arra, hanem úgy tekintjük, hogy ezek részei a természetes fejlődésnek. Az Európai Uniós jogszabályok szerint azok az anyagok, amelyek GMO-nak minősítenek, az függ a folyamattól, illetve a folyamatnak a végtermékétől. És nem szabad elfelejtőnünk, hogy a 1829 per 2003-as rendelet a genetikailag módosított élelmiszer és takarmányról egyértelmű jelölést ígér elő, ír elő, mind tartalom, mind mennyiség tekintetében. És engedélyezési eljárás után lehet ezeket alkalmazni. Na most az azonosítás még a változás tudatában sem lehetséges. Például a természetben is előfordul lóváltozást. Lehet, hogy ki tudjuk mutatni, de nem tudjuk azonosítani ennek a változásnak a forrását. Hiszen ezek természetben is előfordulhatnak. Amire szükségünk van, az egy világos, harmonizált rendszer, amelynek segítségével megfizethető mezőgazdasági termékeket tudunk forgalomba hozni, és jogbiztonságot kínálunk ugyanakkor a mezőgazdasági termelőknek, illetve szereplőknek. Egyre jellemzőbb az innováció az uniós mezőgazdaságban és élelmiszerrendszerekben, és, és az uniós politikák célja ennek az elősegítése. Tehát hidat kell vernünk a mivel ezek átnyúlnak a határokon. Éppen ezért hidat kell építenünk a kutatás, technológia, az érintett szereplők, a gazdálkodók és a civil szervezetek között. És csak így lesz képes a tudomány, a technológia, a technika, az innováció arra, hogy elősegítse a termelékenységet a, és a versenyképességet. Én meg vagyok rá győződve, hogy ezek az új növénynemesítési technológiák komoly, jelentőség, komoly lehetőséget nyújtanak a biogazdálkodás számára, amely egyre nagyobb szerepet fog játszani az élelmiszerbiztonságban. Ez tiszteletben tartja ez a fajta gazdálkodás a természetes életciklusokat és az, az, az a környezetet, és korlátozza a műtrágya és a növényvédőszerek használatát és egyre nagyobb az igény tehát a természetüknél fogva ellenálló fajták iránt. És nagyon fontos, hogy az Unió megőrizze a világban a vezető szerepét az innovációban és a kutatásban. Amire szükségünk van, az jogi biztons, jogbiztonság. Az európai növénynemesítők nagyon szívesen alkalmaznak ilyen technológiákat. Hogyha ez kívül esik a, a GMO ö, irányelv hatáján, akkor az mindannyiunk javára válhat, hiszen jobb fajtákhoz férnek hozzá a gazdálkodók. És a vetőmag piacunk, a vetőmag szektor is ö, versenyképes marad a világban, ahol vezető szerepet játszunk a világpiacon a fogyasztók pedig cserébe kapnak biztonságos élelmiszert és tisztább környezetet. És ezért az Európai Növénynemesítők szervezete arra kér ri a döntéshozókat, hogy ezt a kérdést prioritásként ke, ke, kezeljék. Kérjék, két héttel ezelőtt a svéd mezőgazdasági bizottság egy olyan növényel foglalkozott, amely nem tartozik ennek az irányelvnek a hatája alá. 2007 óta fog, tűzik napirendre ezt a kérdést, és ezt a, ezzel az ábrával tudnám szemléltetni, hogy elnézést az alagút a végéről a fényt áthelyezték a közepére. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Valóban betartotta a hozzászólási időt, amit külön köszönünk. Mielőtt a következő e, előadót bemutatnám, elmondanám, hogy Herbus asszony is itt van közöttünk. A német fiatal gazdák egy csoportját szintén mindannyiukat üdvözöljük. Örülünk, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Egy állatorvos csoport, vendégcsoport is érkezett Baden-Württembergből, őket is külön köszöntjük. És remélem, hogy Érdekes lesz az Európai Parlamentben tett látogatásuk. Köszönöm, most pedig megadom a szót a következő előadónknak, Richard Visser doktor úrnak, aki Hollandiából érkezett hozzánk, a Wageningen eh, Egyetemen a növénynemesítési tanszék vezetője, és új növénynemesítési technikákról mesélt majd nekünk. Szakértője a területnek az egyetemi tanács tagja, Wakeningen Egyetem tanácsának nemzetközi szervezetekben vezető szakértői posztokat lát el, főként a burgonyelmesítési területen több mint 400 olyan tanulmánya van, amit rendszeresen idéznek. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és lehetőséget kaptam arra, hogy megvitassam önökkel az új növénynemesítési technikák különböző szempontjait. Amit én is szeretnék bemutatni és kihangsúlyozni, ahogyan a szomszédom is tette azt, az az, hogy a növénynemesítési technikák, amelyekről most beszélünk, ezek ma újak, de holnap már bevett, holnap után pedig már elavult módszerekről fogunk beszélni. Nagyon sok technikáról van itt szó, amelyeket most újaknak tekintünk, de bizonyos fajok, fajták esetében már esetleg bevált régebben, rég, esetekben is alkalmazott módszerre van szó, és ezt is szem előtt kell tartanunk. Azt gondolom, hogy kijelenthetjük azt, hogy az új nemesítési technikák a természetes velejárója ennek a folyamatnak, hiszen nemesítés nélkül nem tartanánk itt, nem ülnénk itt. Én úgy gondolom, és ez a személyes véleményem, hogy ezek az új technikák valójában, leginkább Európában a génmódosított szervezetek által felvetett problémákra adott válaszok, hiszen Európában nagyon komoly vita vezi azt, hogy hogyan lehet, kell-e felhasználni a génmódosított eh, szervezeteket. És nagyon komoly technikákat láthatunk most az úgynevezett precíziós nemesítés céljának elérése érdekéből. Itt különböző keresztezősekről van szó, aztán növényeket bizonyos sajátossági vonásaik alapján kiválasztunk. Ez a hagyományos nemesítési eljárás, de ezeket ma már le tudjuk rövidíteni, fel tudjuk gyorsítani, különösen olyan növények esetében, amelyek, eh, mint az alma, banán, vagy a krumpli, amelyek keresztbepozásúak, ezen növények esetében nagyon hasznosak és nagyon erőteljesen jelen vannak ezek a technikák, és nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb fajtákat hozzunk létre. Már a kollégám említette az új technikákat, és havonta új technikák kerülnek kidolgozásra a növénynemesítés területén. Én viszont most egy példa mentén szeretném a krumpli, a burgonya nemesítés példáján szeretném bemutatni, hogy a cizgenezés mit is tud tenni az új fajták kidolgozása terén. Amint talán tudják, a burgonya a harmadik legjelentősebb haszonnövény a világon. Mindig is nagyon fontos volt, és a jövőben is nagyon fontos lesz ennek a növénynek a termesztése, és a biztosítása annak, hogy, hogy a bolygó lakossága megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jusson, ahhoz a burgonya is nagyon fontos. Vannak hűvösebb éghajlatú, esősebb éghajlatú országok, ahol a barna rothadás egy nagyon komoly betegség, amely heteken belül tönkretelti a burgonya termést. Itt láthatják, hogy mi is okozza ezt a finoftóra infestans, ez okozza a barna rothadást, és ha ez egyszer megtámadja a burgonyát, akkor már sajnos a teljes termés elvész, nem nagyon lehet megmenteni ha felüti a fejét, akkor muszáj nagyon gyorsan megszabadulni ettől, mert akár a tárolt terményt is tönkreteheti. Nagyon komoly költségvonzata is van ennek a kórnak. 2005-ös hollandiai számokat láthatunk, de a mai napig ezek érvényesek. 10-20 alkalommal kell különböző peszticideket, növényvédő szereket alkalmazni, ahhoz, hogy ezt a barna rothadást megakadályozzuk a burgonya esetében. Hát elképzelték, hogy ez nagyon komoly költségeket jelent, 150 millió euróra beszéltük éves szinten, és hogyha megnézzük, hogy világszerte mennyi burgonyát termesztenek, hát akkor 10 milliárd euróról beszélhetünk éves szinten. Hát beszéljünk most akkor erről a konkrét kórról, betegségről. Mi itt vadon termő fajtákból uh, izoláltunk olyan géneket, amelyek ellenállást mutatnak a betegséggel szemben. A különböző uh, rezisztens gének mennyisége bizonyos betegségekkel szemben különböző mértékben fordulnak elő a különböző fajtákban, vagy a vadon előforduló fajtákban is más képen fejeződnek ki ezek a rezisztens gének. Itt láthatják, hogy tulajdonképpen itt van egy anya és egy apa, és a gének felét ugye a gyermek az anyától, felét pedig az apától kapja, és nem csak a rezisztens géneket, hanem más vonásokat is így örökítik át a szülők a, az új a gyermek fajtára. Helms professzor egyik elődöm már az 50-es években megkezdte a kísérleteket arra, hogy a rezisztens géneket egyfajtából átültesse más fajtákba, és hát 45 évbe telt az, hogy két új változatot, a tulukát és a, a bionikát létrehozzák. Ugyanakkor mi három éven belül már is izolálni tudtuk a patogéneket, és fel tudtunk lépni. Tehát tulajdonképpen 50 év kellett a rezisztens fajta nemesítéséhez, de három éven belül már a, ez a betegség sajnos a rezisztensnek gondolt fajtákat is megtámadta, azaz ez a nemesítés nem volt hosszú távon hatékony, sajnos a kinemesített fajtát is megtámadta a barna rothadás. De a gén introgresszió módszere lehetővé teszi azt, hogy csak bizonyos géneket cseréljünk ki cizgenezés esetében izolálunk, identifikálunk egy bizonyos gént, egy rezisztens gént, és egy már létező fajtába átültetjük. Ez pedig azt jelenti, hogy pár éven belül ugyanazt, három éven belül ugyanazt az eredményt elérjük, mint a több évtizedes nemesítés tekintetében. Az elitfajta, a deziré, vagy egyéb más jó fajták, amelyek rezisztensek, és amelyek jelenleg ipari mértékben és természetesen kerülnek, ezek a ma már rezisztens génekkel is rendelkeznek. Tehát ez nagyon jó módszere annak, hogy az elitfajtákat fenntartsuk, ugyanakkor rezisztens génekkel gazdasítsuk gazdagítsuk a állományokat. Itt láthatjuk az elmúlt tíz év fejleményét, a ciszkenikus kiválasztás folyamatát, ezekkel a burgonya fajtákkal komoly szántóföldi kísérleteket, teszteket is végeztünk. Láthatjuk, hogy mi történik akkor, hogyha nem fújják be a burgonyát, a növényeket, a növényvédőszerekkel, ha nem kap ilyen vegyi kezelést, kemikáliával nem fújják be, akkor megtámadja a betegség a burgonyát. Itt látható ez mi csak akkor alkalmazzuk egyébként ezeket a pesticideket, hogyha látjuk, hogy a rezisztensre gondoló dezéré fajtákon is kitölt újra a betegség. Itt láthatják, hogy oldalt itt egyre több rezisztens génnel, milyen jó állapotúak a növények, minél több rezisztens génnel rendelkeznek a növények, semmiféle nyomát nem látjuk a barna rothadásnak, míg a jobb oldalon ott akár vegyszerekkel is kezeljük a növényeket, és akkor megmaradnak, de egyéb esetben sajnos elpusztulnak a növények a betegségben. Nyolc különböző burgonya fajtát sikerült ciszkenikus transformációval rezisztensé tenni, rezisztens génhalmozásra sikerült ezt elérni, hat éven keresztül folytatunk szántóföldi eh, kísérleteket, és Belgiumban is két éve folynak ezek a tesztek. Ahogy a szomszédom már elmondta, úgy véljük, hogy annak biztosítása, hogy, hogy kevesebb pesticidet használjunk és tartósabb fajtákat tudjunk termeszteni, ahhoz ezek az új növénynemesítési technikák eh, nagy mértékben hozzájárulhatnak. Ezzel szeretném zárni a beszámolómat, hogy a CIS genezés és a többi mutációs technika nagyon is megfelelőek a keresztbeporzású növények esetében. 10-25 évig tartott korábban egy újfajta eh, ki, nemesítése, ma már sokkal rövidebb, ezek az új technikák, és hatékonyabb is a nemesítési folyamat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Tak, tak. Rzeczywiście bardzo ciekawe prezentacje. Igen, valóban roppant érdekes dolgokat hallhattunk. Itt hát az ideje a kérdéseknek, válaszoknak. Kérdezzem a kollégáimat, hogy vannak-e kérdéseik. Egnyú úr az első. Vettem valakinek a hét itt az első sorban, hogy lássam a, a prezentációt, nem azért, hogy kekeckedjek. Nagyon érdekes volt, amit elmondott Visszer úr. Két-három kérdésem van összesen. Amit a, a barna rothadásról mondott, a burgonya barna rothadásáról és a, a gémanipulációról. Most gémanipulációról van szó, vagy sem? hogyha gémanipulált fajtáról van szó, akkor a közvélemény ezt nagyon ellenzi majd ezt, hogyha nem, akkor az azért teljesen más helyzet. Második kérdésem, a piros gén, a rezisztens gén transferét mutatta, de három sárga gén is átkerült a donornövényből. A három másik sárga mi szükség volt? kérem, hogy azért eh, nagyon szakmai választ ne adjon, mert azt úgysem fogom eh, érteni. A GM technikákkal könnyen eh, meg lehet állítani többfajta fertőzést, illetve a gabona félék ben található egyik ilyen fertőző növényt is ellen is fel lehetne venni a harcot. Ezek az új módszerek a black grass problémát megoldja-e, vagy, vagy erre a génmanipuláció sem tud megoldással szolgálni. Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdés a az, hogy ez game manipuláció volt, vagy sem. Nos, a cisgenezis az annak minősül. Valóban. De a cisgenezis még így is jóval emészthetőbb az emberek számára, mint a transgenezis. A többi génről beszélt. Tehát nem csak a rezisztens gén, hanem más dolog is átkerül, és alapvetően azt próbáljuk a nemesítésben, hogy más ne kerüljön át. Ennek megvannak a technikái. Mit jelent ez? Ez az, hogy ha egy transgenezis technikát alkalmazunk, akkor csak az egy darab érdekelt, számunkra érdekes ne foglalkozunk. De az új technikákkal sokkal ö, biztosabban lehet ezt ö, A következő kérdésére reagálva, Blackgrass, magyarul parlagi ecsetpázsit. Ez tehát egy gyomnövény. Őt hát tulajdonképpen akkor versenyeznie kell egy gyomnövénnyel a gabonaféléknek? Igen. Nem tudom, hogy egy mutációs technika itt mennyire jelentenek megoldást a, a gabona termesztők parlagja egy problémájának a megoldására. Rövid kérdésem lenne, mindkét előadó valószínűleg azt pártolja, hogy ezeket a technikákat jelölni is kell annak érdekében, hogy látható váljon, hogy nem természetes nemesítési eljárásokról van itt szó, legalábbis én ebből indulnék ki. Kicsit emlékeztet arra, amit a géntechnológiai ipar ág 20 évvel ezelőtt elmondott, mert csak arra van szó, hogy itt a terméshozamot növelni kívánjuk, rezisztensé kívánjuk tenni a növényeket, de nem gondolják, hogy hogy mégiscsak életveszélyes, hogyha olyan, olyan technikákra bízzuk magunkat, amelyeket, amelyek olyan eredménnyel kecsegtetnek, amelyeket már a géntechnológia is ígér, de elbukott. Itt nagyon sok fajtát elvesztettünk, nagyon korlátozott a potenciálunk, nagyon kevés növényfajtából kell kiindulnunk, amelyeket még tovább nemesítenek, és esetleg elveszítünk esetleg fajtákat, és még inkább leszűkül a növényfajták száma. És mindez az ökológiai gazdálkodás kellene, hogy, hogy támogassa, hát azért én itt ezzel szemben nagyon kritikus vagyok. Hát a géntechnológiáról is sok szépet mondtak 20 évvel ezelőtt, hogy majd a mezőgazdaság ökológiai részét fogja ez erősíteni. Hát mindez, amit itt hallunk, nagyon-nagyon emlékeztet arra, amit a géntechnológia 20 évvel ezelőtt ígért, és aztán nem tudott tartani. Tehát talán nem kellene most ezt ilyen formán reklámozni. Köszönöm. Dorfman. Dorfman kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen amit Hozlin kolléga elmondott, hát igen, azzal kapcsolatban az el kell mondani, hogy több évtized után a, a rezisztens fajták termesztésében, nemesítésében nem jutottunk túl messzire. A zöldség, gyümölcs termesztés területén, ha megnézzük, hogy meg milyen régóta foglalkoznak nemesítéssel, hagyományos technikákkal vagy sem, hát azt kell látnunk, hogy itt nem jutunk egyről a kettőre, nincsenek rezisztens fajták, és az egyetlen valószínűleg észszerű lehetőség vagy módszer, amit láthattunk itt a, a burgonyánál, de akár a szőlészetekben is talán e, megvalósítható, az, az hogyha rezisztens fajtákat hozunk létre, és akkor ezzel csökkenteni lehet a vegyszerek alkalmazását. A ciszkenezés példáját mutatta be a burgonya termesztésben. Mhm. Nem tudom, hogy tudja, hogy Európában hány olyan növény van, amely ciszkenezés eh, útján tovább nemesítettek, és már termeszthető vagy majdnem termeszthető állapotban vannak. Tehát akkor a következő években hány olyan növényre számíthatunk, amelyeket várhatóan elismernek, mint termeszthető fajtát, hiszen akkor majd politikai szinten is foglalkoznunk kell ezekkel, és talán itt lenne az ideje lassan, hogy ezt az említett 25 évvel ezelőtti definícióját a gén módosított szervezeteknek egy kicsit újra gondoljuk, hiszen itt különböző technikák eredményét különbözőképpen kellene kezelni. Yes, thank you, Chair. Um, just a question a little bit. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, néhány megjegyzés. Egy konkrét kérdésem is van. Úgy gondolom, hogy az új növénynemesítési technikák nagyon fontos eszközei lehetnek az integrált kártevő írtásnak, illetve a károsító írtásnak. Tehát nem arról beszélünk, hogy nem csak arról, hogy nem permetezzünk, hanem kombinálni, kombináljuk a károsító írtást azzal, hogy újfajta kemikáliákat találunk fel, és ezeket kombináltan alkalmazzuk. Mit gondol erről? Köszönöm szépen, Szandra úr. Szandra asszony, elnézést. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor ezek az új technológiák, ezek a GMO definíció, GMO hatája alá esnek, és szeretném tudni, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ne vonatkozzon rájuk a GMO definíció. És akkor Budak képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a két előadónak a prezentációját, és gratulálok nekik a munkájukhoz, hiszen enélkül megállna a világ. Igenis szükségünk van a kutatásra, új technikákra van szükségünk, amelyeknek elérhetőeknek kell lenni a gazdálkodók számára. Természetesen, ahogyan a kollégám rámutatott, a termékek címkéjén fel kell tüntetni, hogyha ilyen növénynemesítési technikával előállított élelmiszerrel találkoznák. Az ön értékelésében szerepelnek tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy GM növénynemesítéssel kapcsolatos témában. És ez hogyan fog működni a gazdálkodóknál? Mik a fogyasztókra nézve a kockázatok, ha ilyen szervezeteket, organizmusokat használunk? vagy hogyha inkább ö, vegyszereket alkalmazunk. Köszönöm szépen. ze strony pani panów posłów. És úgy látom, hogy más nem kéri a szót a tisztelt képviselő urak és hölgyek közül, úgyhogy most megkérdezem, megkérem a szakértőinket, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Uh, thank you very much uh, for the, the questions. Köszönöm a kérdéseket. Elnézést, az első kérdés után már elkezdtem válaszolni, nem vagyok szokva az ön eljárás, önök eljárás rendjéhez. A nemesítők nem csak egy technikát kell, hogy használjanak szerintem, én sem ezt mondom olyan technikát, amely lehetővé teszi, hogy minél kevesebb növényvédőszert kelljen használnunk, hiszen ez se nem biztonságos, se nem olcsó. Se nem egészséges. Hát valóban mindig előkerül az a probléma, hogy egyes a, a, a fajták sokszínűsége e, eltűnőben van, de hát vannak olyan e, e, termények, amelyek esetében a, vadfajtákat használtak a, a rezisztencia növelésére, és ezért a, a diversitás növekvőben van. Itt van például a cukorrépa, ebben az esetben a hozam jelentősen nőtt, ami az új technikáknak köszönhető. Ami úgy érzem, elég ígéretes eredmény, tehát az új technikákkal valóban jelentősen lehet még javítani a jelenlegi fajtákon. A biogazdák is jártak nálunk. Már hat éve járnak hozzánk. És nagyon is lelkesek voltak. Persze a biogazda és biogazda közt is van különbség. a modernebbek, mondjuk így, fogalmazzunk így, nem, alapvetően nem feltétlenül ellenzik ezeket az új technikákat, hogyha ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb kevesebb női védőszért használhatnak. Bárki, bár mindenki azt kell, hogy vegye, vagy lehetősége kell, hogy legyen, hogy megvegye azt, amit akar, és azt, amit nem. Például vetőmagban vagy növényvédőszer esetében de fontos, hogy a biocidek alkalmazását csökkentsük Európában. Ezek a technikák pedig segíthetik ezt. Nem ez az egyetlen megoldás, de ez is a megoldás részét képezheti. Köszönöm. Thank you very much for this. Köszönöm szépen Érdekes, fontos kérdések ezek. Talán a címkézéssel kapcsolatban és a biodiverzitással kapcsolatban válaszolnék meg pár kérdést. Ne felejtsük el, hogy a gémanipulált élelmiszer és takarmány címkézések kötelező az uniós jogszabályok értelmében, ennek semmi köze a biztonsághoz. Csak gémmanipulált, csak biztosnak tekintett gémmanipulált növényeket lehet és termékeket lehet forgalomba hozni. Tehát a kötelező címkézés ez csak egy újabb információ a fogyasztó számára, hogy milyen módon állították elő, hogy mi a forrása az adott terméknek, nem azt jelzi, hogy biztonságot vagy sem. Ezen kívül folyik a vita, nem csak Európában, hanem máshol is, hogy kötelező vagy önkéntes legyen az egyirányú címkézés. Én úgy érzem, hogy a fogyasztók szabad döntésének az alapja ez, ugyanakkor a fogyasztóknak érteniük, tudniuk is kell, hogy mit jelent az, ami a címkén van. Were, uh, were Maybe, uh, Vagy hogy tényleg értsék, lássák az emberek, a fogyasztók, hogy uh, mit jelent a génmanipuláció, ez fontos. Hiszen ez is hozzátartozik ahhoz, hogy megfelelő információ for, uh, mm, birtokában döntsenek. A génmanipuláció vagy más technikák, például a, a genotípusok módszere, a, a markerek segítségével történő kiválasztás, ezek csak két kiragadott technika, nincs egy csodaszer, nincs egy olyan technika vagy technológia, amely minden problémára megoldással szolgálhat. Ne felejtsük el, hogy lesznek még új technikák is. A fordított nemesítés egy nagyon érdekes elképzelés, ez nem csak egy technika, egy új technika, hanem egy érdekes elképzelés a több ezer év alatt elvesztett, elfelejtett géneket próbáljuk visszahozni, azokat, amelyeket az evolúció állított elő, csak valahogy a fenotípusok során elvesztek, és ezeket molekuláris módszerekkel is megpróbáljuk újra teremteni, hiszen molekuláris technikáknak köszönhetően jobban kezdjük érteni a növények működését, ezt a fajta információt nemesítési célra is felhasználhatjuk. Amikor biodiverzitásról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy a legtöbb esetben a biodiverzitás a különböző környezetekre vonatkozik. Hogyha ez a genetikai biodiverzitást értjük, akkor ez nem csak annak a kérdése, hogy hány különböző fajtával rendelkezünk, hanem annak is kérdése, hogy hol találjuk meg ezeket, hol találhatok meg ezeket. Úgy érzem, hogy a biodiverzitás megőrzésének a legjobb módszere az, hogyha in situ védjük ezt, ez pedig egyes területeken intenzifikáltabb növénytermesztést jelent, amelyel párhuzamosan a természetes ökoszisztémákban pedig megőrződhetnek eh, a őshonos fajok. Köszönjük szépen! Hogyha senki se szorult több kérdés, akkor az Európai Bizottság képviselő esetében a DJ Santétól jelenlévő szakértőhöz fordulnék. Kérdésem az, hogy szeretne ezen a ponton hozzászólni, hogy igen, akkor parancsoljon, öntől sem tagadjuk meg a hozzászólás jogát. Euh, monsieur le Président, de nous donner la parole. Köszönöm, elnök úr, hogy megkaptam a, megkaptuk a szót. Az Európai Bizottság dolgozik azon, hogy a meglévő szövegek értelmezését hogyan lehetne valahogy harmonizálni. Az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy az új technológiák milyen lehetőségeket rejtenek a kutatás szempontjából, a gazdasági növekedés, a versenyképesség szempontjából. Ez az európai ipar, az európai gazdaság és az európai mezőgazdaság szempontjából is nagyon fontos. Az, ére, az életben a hatályban lévő irányelv definíciója meghatározza, hogy mi egy GMO, egy manipulált szervezet, illetve hogy mi, a, mi az a technika, ami már gémanipulációnak minősül, mi az, ami nem, illetve mik azok, a, a, mi nem esik a hatája alá ennek az irányelvennek egy jogi elemzést valóban végzünk, ez folyamatban van, annak érdekében, hogy a cizgenezés vagy a gén editálás új technikai, technológiai eh, a vonatkozó irányelv hatája alá esnek-e. Még egyszer mondom, ez egy jogi jellegű elemzés, amin dolgozunk, egy jogászi szemmel készített elemzés, hogyha egy technika a irányelv hatája alá eső szervezetet hoz létre, akkor a vonatkozó címkézési szabályok is vonatkoznak. Ez bizonyos következményekkel járhat. Egy előzetes engedélyezési rendszert működtetünk, nagyon szigorú rendszert, a génmanipulációval kapcsolatban. Vannak, akik szerint nem elég szigorú, vannak, akik szerint túlságosan szigorú. Olyan, amilyen ez van, ez e, nagyon drága e, engedélyeztetési eljárást jelent. Nagyon drága, emiatt csak a nagy multicégek engedhetik meg maguknak szeretnék sokan, hogy a kisebb cégek is megengedhessék magunknak, de ha szigorúak akarunk lenni, akkor ezt pénzbe kerül, a pénzbe kerül, akkor pedig a kis cégeket ezzel kiszorítjuk ennek a lehetőségetből. A címkézés kapcsán ezen a fórumon is elmondom, hogy bizony, ha valaki ráír egy eh, termék címkére, hogy gémanipulációval készült, legalábbis Európában az emberek eh, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek esetében eh, ez a fajta címkézés jelentősen megnehezíti az eladását az adott terméknek. Nem a legjobb marketing fogás, fogalmazzunk így. Máshol ez lehet, hogy kevésbé van így. Beszéltem erről a jogi elemzésről, megpróbáljuk ezt minél hamarabb lezárni. Mert próbáljuk az év vége előtt befejezni, nem lesz könnyű. Ugyanakkor a biztos úr októberben elmondta az agrár miniszterek csúcsán, hogy dolgozunk ezen. Az év elejére mindenképpen elkészülünk ezzel. Mondom, a utolsó ecsetvonások kerülnek fel a nagy munkára. Nem kevés szakértővel konzultáltunk, egyébként a tanács és a parlament képviselői is részt vesznek ebben a munkában, mert ezt kérte az Európai Parlament. Gondolom nem a parlamenti képviselők, de a parlament szakértői részt veszek majd ebben. A stakeholder az érintett érdekeltekkel folytatott konzultáció sem maradhat el. Ennek meg lesznek a következményei, ez világos, de reméljük, hogy a tagállamok is eh, felsorakoznak mögénk, és valóban érvényt szereznek majd az eh, ajánlásainknak, annak, ahogy az Európai Bizottság jogi szolgálta értelmezi az hatályban lévő jogszabályokat. Fontos a jogbiztonság garantálása. Felvetődött, hogy az ipar és mindenki számára mint hogyha ködben lennénk, ködös a helyzet, nem tudjuk, hogy merre tartunk. Nos, ezt a ködöt próbáljuk eloszlatni, hogy a jogbiztonság garantált legyen. Ezt akik ennek örülnek, lesznek, akik kevésbé örülnek. De hát ez már csak ilyen, mi keményen, komolyan vesszük ezt a munkát, és még egyszer mondom, legkésőbb az év elejére, jövő év elejére elkészülünk ezzel a munkával. Köszönöm, elnök úr! ten sposób zamknęliśmy pierwszą część. Köszönjük szépen! Ezzel lezártuk az első részét a meghallgatásunknak. Köszönjük szépen a két előadónknak az előadásukat. Most pedig rátérünk a meghallgatás második részére. különböző érintett felek szempontjait fogjuk meghallgatni. Először is Gálik von Essen úr kapja meg a szót, aki az Európai Vetőmag Egyesület főtitkára. Az Európai Vetőmag Innováció jövőjéről fog nekünk beszámolni. Az Európai Vetőmag Egyesület a vetőmag iparág érdekeit képviseli 35 egyesületet tömörít az Európai Unió tagállamból és az Európai Unión kívülről is, és 70 különböző vállalati képviselős a soraiban található, több ezer vetőmaggal foglalkozó vállalatot képviselnek és pedig akkor meg is adom a szót von Essen úrnak. Thank you, Chairman, and uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet illeti a képviselőket, a szakbizottság tagjait, azért, hogy ezt a fontos témát napirendre tűzték, és lehetőséget kínáltak nekem arra, hogy a magánszféra szempontjait is bemutassam ezen a területen. Sok mindent már a bevezetőben említett az elnök úr, Valóban ez egy nagyon összetett ágazat, a vetőmag ágazat, nagyon sok nagyvállalat, középvállalat és nagyon kicsi vállalat is jelen van ezen a piacon. Sok vállalat nemesítéssel és vetőmag értékesítéssel is foglalkozik, vannak vállalatok, amik csak az egyikkel vagy a másikkal foglalkozik évente kb. 3500 új terméket hoznak létre ezek a vállalatok, 40 ezer terméket tesznek elérhetővé világszerte. Tehát jelenleg 40 ezres az a katalógus, amely az európai gyümölcs és zöldségtermesztők számára elérhető. Tehát óriási sokszínűségről beszélünk itt, ennél kom nagyobb mértékű diverzitást elérni, milyen intézkedéssel elérni, erről is esik most szó, de jelenleg is nagyon nagy a választék. Nem fogok részletesen beszélni a különböző kívásokról, amelyekkel szembe kell nézni. Nagyon komoly kívásokra van itt szó, több élelmiszerre van szükség, nagyon nagy mennyiségben kell előállítani, termeszteni élelmiszert, és jelenleg a mezőgazdaság termelékenységek 80%-a köszönhető a különböző nemesített eh, fajtáknak. Úgy gondolom, hogy nagyon is logikus leszögezni azt, hogy hogy eh, mindenképpen csökkenteni kell azon input anyagok használatát, mint a vegyszerek, de a klímaváltozás és más korlátozó tényezők ellenére is sikerült uh, elérni azt, hogy a terméshozamot, a termelékenységet folyamatosan növeljük az elmúlt évtizedek e, során. Európában sok-sok gén és agy munkálkodott és munkálkodik ezen. Már a professzor urak említették, hogy átlagosan 10-15 évbe telik, amíg piacra kerülhet egy új fajta, nemesítés megkezdésétől közve. Ez a fajta eljárás a jövőben nem fog működni, hogyha a céljaikat el akarjuk érni, hanem nem csak jobb eredményekre, hanem gyorsabb eredményekre is szükségünk van. Világszerte láthattuk, hogy hogyan kívánja a célokat elérni a vetőmag ágazat. Még egyszer kiemelném azt, hogy, hogy nincs már európai, vagy észak-amerikai, dél-amerikai, vagy afrikai vetőmag, nem, a vetőmagok beutazzák az egész világot, a gének is utaznak folyamatosan, az európai fajták génállománya sok esetben a világ különböző pontjairól érkező génekből tevődik össze, nem beszélhetünk európai, vagy afrikai, vagy amerikai vetőmagokról és génekről. Tehát a vetőmagok, a szaporítóanyagok, a növények bejárják a világot, és fel kell gyorsítanunk a termelést, és nagyon komoly együttműködésre van szükség ehhez. De ez sem elég. Azt is láthatják, hogy új ismereteket, tudást próbálunk alkalmazni, intelligensebben eh, járunk el, most már tudjuk, hogy milyen eszközökkel, hogyan eh, tudunk előrelépni, hogyan reagálnak a remények, és tovább, és ezek segítségével előre is tudtunk lépni a különböző mérföldköveket itt láthatták. Aztán azt is említették, hogy az új nemesítési technikák, az eszköztárunk új elemei egyre precízebbek, gyorsabbak leszünk a nemesítés területén. Most már tudjuk azt, hogy génállomány mely szekvenciáját kívánjuk megváltoztatni. És a bizottság is említette azt, hogy az a kérdés, hogy ezek a technikák a génmódosítás területére tartoznak-e, vagy, vagy egyáltalán fontos, releváns kérdés az, hogy hogyan kategorizáljuk ezeket a technikákat. Én azt mondom, hogy igen, ez egy fontos kérdés, és és a kívásokat, vagy ezek segítségével tudjuk leküzdeni, vagy sem. Uh, világszerte különböző méretű vállalatok, különböző fajták esetében használják ezeket a technikákat. Itt nagyon sokan technika van, mert nagyon könnyen alkalmazhatnak kis gazdaságok is, eh, és akár kisebb eh, eh, terményeket érintő technikák is alkalmazhatók kevésbé elterjedt fajták esetében is. Nagyon fontosak ezek a fejlemények az ágazat számára, de ugyanakkor a, a fogyasztók számára és a, a termesztők, zöldség növénytermesztők számára és az élelmiszer feldolgozó iparban dolgozók számára is fontosak ezek. Itt nagyon precíz változtatásokat tudunk eszközölni, és a fogyasztók, illetve a társadalom kívánságaira is reagálni tudunk ezekkel az eszközökkel. Tehát miről is van szó? Precízebbek és gyorsabbak leszünk a nemesítés terén. Úgy gondolom ez a döntő pont, nézzük meg azt, hogy hol tartunk most. Jelenleg jogi szempontból gémódosított termények körébe esnek az így módosított uh, növények, vagy sem. Megnéztük, megnézték a szakértők a tíz kérdéses új növénynemesítési technikát, és négy évnyi munka után úgy vélik, hogy a technikák többsége nem tartozik a génmódosított szervezetekkel génmódosítással foglalkozó jogszabályok hatája alá. Nincs szükség ilyen típusú szabályozásra ezen a téren. És ezt e, további tanulmányok is megerősítették. A legutóbbi ilyen tanulmányt már e, említettük e, ezt, és a illetékes például a német hatóság is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Aztán ott a szabályok betartatása. Ugye olyan szabályokat kell hozni, amelyeket be is lehet tartatni. És a tagállami szakértők úgy nyilatkoznak, hogy ezen technikák és termékek esetében nem nagyon lehet különbséget tenni a kezelt és nem kezelt növények között, akár a természetben is előfordulható növények növényektől nehéz ezeket megkülönböztetni és hogyha ugyanazt csináljuk, egy kis technikai segítség, ami a természetben is előfordul, akkor nem biztos, hogy ezt ilyen módon szabályozni kellene. Mi közeljárunk ahhoz, legalábbis remélhetőleg, hogy ezek a kérdőjelek eltűnjenek. Remélem, hogy sikerül elérni azt, hogy ezek a növényfajták, ezek a vetőmagok elérhetőek legyenek az európai termesztők számára is a környezet, a társadalom és a versenyképesség érdekét is ez szolgálná. Köszönöm szépen. Bardzo panu dziękuję. jest pan... Köszönöm szépen. Következő e, előadónk Edwin Hecker úr az új növénynemesítő technikák e, platform elnöke megadom a szót. Tessék parancsolni. Arról fogunk hallani, hogy hogyan tudunk a szociális problémákkal, a szociális oldallal foglalkozni. KKV-k számára létrejött fórumról beszélünk, de vannak a szervezetben tudományos szervezetek és testületek, és mindazon dolgoznak, hogy közösen értelmezzék Az új technikákkal kapcsolatos ö, ö, jogszabályokat nagy tapasztalattal rendelkezik és szakértelemmel ezen a területen. A holland mezőság, mezőgazdasági minisztériummal együttműködik. Megadom a szót Edwin Hecker Először is, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. Az idő szorít bennünket, és akkor megigazítom a mikrofonomat. Köszönöm szépen, tehát még egyszer köszönöm elnök úrnak a meghívást, és köszöntök minden résztvevőt, képviselőt és egyéb vendéget egyaránt. Én a negyedik vagyok az előadók sorában, és az e- elmondanám, hogy azt a fórumot azért hoztuk létre, hogy az új növény nemesítési technikákat meg tudjuk honosítani, hiszen a versenyképesség megőrzéséhez szükség van az irá az innovatív megoldásokra, hiszen nagyon szigorú a szabályozás az Unióban. Ebben nagyon sok KKV fektetett kutatásfejlesztésbe, majdnem a világ összes kutatásának majdnem a fele itt zajlik Európában. Tehát nagyon fontos az, hogy a jogszabály háttere a lehető leghamarabb tisztázódjon, hiszen a bizonytalanság akadályozza az innovációt, és amikor ezek a technikák részévé válnak, ennek, akkor, ennek a jogszabályi keretnek, akkor ez nagyon nagy terhet fog róni a szektorra. Bevételektől esne, esünk el, és attól potenciális eszközöktől, amelyek a fennálló problémákat meg tudnánk oldani. Ezért hoztuk létre ezt a platformot. Tehát a jogbiztonságon túl, amit szeretnénk elérni, szeretnénk világos és tudományos alapon uló, tudományos bizonyítékon alapuló információt szeretnénk nyújtani ezekről a technikákról. Nem csak az iparágban tevékenykedő vállalatoknak, hanem egyéb intézményeknek, illetve a nagy közönségnek. Társadalmi kihívások az előadásom címe, méghozzá azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezekre a technikákra azért van szükségünk, hogy a társadalmi kihívásoknak meg tudjunk felelni. 2050-re 9 milliárdan leszünk, és ennünk már pedig kell. Tehát nem, és ehhez nem lesznek elegendőek a rendelkezésre álló természeti erőforrások. Már most is eh, a, a, a mezőgazdaság használja a vízfogyasztás 70%-át. Aztán az éghajlatváltozás is fenyegeti az élelmiszerbiztonságot. Itt nem arról beszélünk, hogy genetika, hanem hogy milyen fajta genetika az, amelyik választ tud adni ezekre a problémákra és kívásokra, és csak hogy világosan beszéljünk. A növénynemesítés 9-11 ezer évvel ezelőtt kezdődött, tehát nem most találtuk fel a langyos vizet, egyszerűen folytatjuk a növénynemesítés hagyományát. Arról beszélünk, hogy kiválasztjuk a kívánatos tulajdonságokkal rendelkező fajtákat. A, tehát a társadalmi kihívásoknak való megfeleléshez hatékonyabban kell felhasználni az erőforrásainkat, ellenállóbb növényekre van szükség, amelyek jobban eleválnak a szárazságnak vagy egyéb környezeti tényezőknek, és pontosabban lehet őket precízebben nemesíteni. Ezzel nem csak növeljük a hozamokat, és ezzel együtt csökkentsük a széndiokszid kibocsátásunkat, növekszik a gazdálkodók számára a termelés megbízhatósága, és magasabb minőségű termékeket fogunk tudni előállítani tápértékben, és tovább eltartható, ami természetesen jó a fogyaszthatóknak is. Fogyasztóknak is. Sok problémára tudnának ezek a technikák megoldást adni, de még így is ö, nagy a jogbizonytalanság, pedig már régóta várunk. 2011 per 18-as irányelvvel indult a, a történet. Sokan azt gondolják, hogy ez folyamat alapú a GM termelés, de ahogyan már mondtuk korábban, nem csak folyamat alapú, hanem termék alapú is ez a megközelítés. És hogyha megnézzük, hogy milyen, hogy definiáljuk, ugye felteszünk egy kérdés, ez most egy organizmust? Emberi lény. Megváltoztatták a genetikai anyagát? Ez nem történne meg természetesen? És legalább az 1A mellékletben felsorolt technikák valamelyikével értékel, vagy a más, az 1AB2-ben felsoroltakhoz nem tartozik el. Hogyha ezekre a, erre a hét kérdésre mind e, igennel válaszolunk, akkor GM, minősül GMO-nak, vagyis GM manipulált szervezetnek a e, dolog. Ha pedig már csak egyre is nemmel, akkor nem. Tehát ennek alapján egy ilyen ábrát tudtunk e, folyamatábrát összehozni, és itt látjuk, hogy vannak termékre, illetve folyamatra vonatkozó kérdések. Így nagyon pici ez az ábra, de ha fölmegy a honlapunkra, akkor ezt megtalálják magát az ábrát, és a mögöttes adatokat, hogy, hogy bizonyos termékek és technikák miért esnek kívül a GMO irányelv hatáján. Ez egy innovatív szektor, 8,6 milliárd eurós forgalma volt, magas minőségű munkahelyeket jelent, sokszor városi területeken kívül is. És olyan ez az iparág, amely nagyon sokat fektet méghozzá bevételének a 15-25%-át fekteti kutatásfejlesztésbe. Az Utrechti Egyetemen végeztünk kutatást a szocioekonomiai hatásairól. Nem csak a növénynemesítőkre van hatással, hanem a termelőre, a gazdálkodóra, és végezetül a fogyasztóra is hatással van. Itt nagyon fontos a gyorsaság és a pontosság, amivel a dolgok előre haladnak a gazdálkodók számára ezek meghatározó jelentőségűek. Ki, nagyjából 9 milliárd eurót ö, forgalommal rendelkezik az uniós vetőmag szektor, és ennek a 10%-os visszaforgatása számolva 860 millió eurót fektetünk vissza kutatásfejlesztésbe, emberi erőforrásba, illetve gépekbe. Ez hatalmas veszteség lenne, ha ez megszűnne. Nézzük, hogy milyen hatással van a gazdálkodókra. Biotikus és nem biotikus stressz faktorokkal ellenállóbb növényeket kapunk. Éppen ezért nagyon fontos a barna rothatásról már hallottunk, ezzel kapcsolatos a második példám, hogyha nem kell 15-ször permetezni, csak legfeljebb kétszer-háromszor, akkor nagyon sok pénzt meg lehet is spórolni. Számításaink szerint így nagyjából 900 milliót spórolhatnak meg a gazdálkodók csak az Unióban, hogyha nem kell abban adottatás ellen permetezni. És ami még legalább ilyen fontos, hogy a környezet számára is jobb, illetve a fogyasztók számára is. Aztán, aztán itt vannak a, a az élelmiszer előállítóktól ugye a, a kereskedők, egyszerűbb az életük, kevesebb élelmiszer pazarlódik el a folyamat során, illetve az élelmiszerláncban, de a környezeti hatása is fontos, hiszen jobban eltartható termékek esetén kevesebb az elpazarolt élelmiszer, a hulladék. Itt is végeztünk számításukat, hogy az elpazarolt élelmiszer az, Unió, az Európai Unióban. A bizottság ezt úgy becsli, hogy 90 millió tonna élelmiszert dobunk ki évente, és ez 2020-ra 120 millió tonnára emelkedhet. Na most, hogyha hosszabban eltartható termékek lennének, akkor 10%-kal tudnánk csökkenteni és ez nagyjából 9 millió tonna élelmiszernek felel meg, ami 38,5 milliárd dollár, eurónak felel meg, amit meg tudunk spórolni, illetve 36 millió tonna széndiokszid ekvivalenst tudnánk megsporolni. Aztán gondoljuk a fogyasztókra. A fogyasztók is természetesen egészségesebb élelmiszereket szeretnének látni, vitaminokat, kevesebb allergént, illetve az organoleptikus minőség tulajdonságokat, a szín, az illat, a zamat, stb. tekintetében. És hogy az előadásom végére érje, két dolgot szeretnék említeni. Amikor nagy intenzitású szabályozásunk van, és késik a politikai folyamat, akkor az azt jelenti, hogy a növénynemesítő külföldre, az unión kívülre fogják vinni a kutatási, kutatásukat és a befektetéseiket, aztán a kisebb cégek pedig azt látják, hogy veszítenek az értékeiből és az értékükből, és valószínűleg fel kell hagyni a tevékenységükkel, mert nem fogják tudni anyagilag kibekelni azt, ameddig az unió szabályozási kerekein végig csorog ez a ö, történet. Aztán a nem uniós cégekkel szemben pedig verseny hátrányba kerülünk. Az alacsony intenzitású szabályozási és világos szabályozási háttér azt jelenti, hogy a kutatás és fejlesztés itt marad az unióban, ö, pozitív hatással lesz mind a foglalkoztatásra, mind a gazdaság növekedése és ez, ez a teljes láncra vonatkozik, mind a KKV-kra, mind a nagy cégekre vonatkozik, és a világ többi részével szemben versenyképesek tudnak maradni. És ezek a termékeket még a kereskedelem számára is ez, ez nagy probléma lenne. Legfontosabb dolog, hogy az alacsony intenzitású szabályozással több társadalmi problémára lehetne választ találni és megoldást, a növénynemesítési technikák alkalmazásával. Köszönöm szépen. Dziękuję. Teraz oddam głos panu Krzysztofowi. Köszönjük szépen. Krisztof, tennek adom meg a szót, aki a Teszbejutek eh, ügyvezető igazgatója. 10 perces eh, beszámolót várunk tőle a szakma véleményével kapcsolatban. 20 éve foglalkozik biotechnológiai kérdésekkel. A teszt biotech alapvetően független, teljesen függetlenként dolgozik, és a környezeti hatásokat vizsgálja. Parancsoljon, Dr. Krisztof tené a szó. Először is köszönöm szépen a meghívást, elnök úr. Szeretnék végigmenni a prezentációmon, ahogy azt elhangzott. A biotech ipartól megpróbálunk függetlenül működni, és érveinket elsősorban tudományos tényeken alapítani, ez, ezekre alapozni. Persze a honlapunkon is elérhető ez az információ, amit most megosztok önökkel. Tehát a legfontosabb technikákat, technológiákat fussuk át. A genom editálási technika viszonylag új, technikailag nagyon nagy lehetőségek rejlenek ebben, úgy érezzük a sejt génanyagát, génállományát változtatjuk, egy, egy kis szintetikus DNS beillesztésével, az oligonukleotidok segítségével, a másik a nukleázok segítségével tud DNS láncból kivenni vagy bevenni géneket, és nem csak a DNS struktúrájával, hanem a, a, a gén szabályozással is, szabályozásba is bele tudunk avatkozni, ez a harmadik fajta technológia. Tehát nem kell teljesen izolálni, külön szintet izolálni a természetes DNS-t, hanem ezt mesterségesen lehet szintetizálni. A második, a nukleázis ban pedig a nukleázok segítségével megkeresünk egy helyet a DNS láncban, ahol a DNS láncot el tudjuk vágni, géninformációt ki tudunk törölni, vagy újabb információt be tudunk ide eh, helyezni, és utána hagyjuk, hogy a sejt eh, úgymond eh, ezt az elvágó DNS láncot meggyógyítsa, összeragassza komoly vita folyik azzal kapcsolatban, hogy jogi szempontból hogyan lehetne ezt igazán szabályozni. Erről majd mindjárt beszélek. 2001 per 18-as irányelv elfogadása, illetve hatályba lépése óta új technológiák jelentek meg bőven, amelyek a növények genetikai anyagát így vagy úgy megváltoztatják. Nyilvánvalóan ezt valahogy szabályozni kell nem az igazi kérdés, hogy DNS, DNS több információt beillesztettünk-e. A DNS információt is kivehetünk, ami szintén sokat változtatott az adott növényen, vagy lehet, hogy csak a láncot egész egyszerűen elvágjuk. A mutáció az a természetben is előfordul, ez egy természetes folyamat az is mindegy, hogy ez a természetesen előforduló mutáció, vagy egy transgenikus organizmus, tehát egy másik szervezetből került el genetikus információ. Ezek nem feltétlenül meghatározóak, ezeket mind szabályozni kell. A Kramer és Spranger jogi elemzését hoznám itt példaként. Civil szervezeteket szervezetek kérésére készült az egyik, a másik pedig a német állami szervek kérésére, mind kettő elég világos következtetésekre jut. Az uniós jogi keret egy folyamat orientált megközelítést alkalmaz, és alapvetően egy elővigyazatossági elvre épül, tehát ez az inkább félni, mint megijedni megközelítés. A folyamatorientált szabályozástól a termékorientált szabályozás felé szeretnék többen, hogyha az Európai Unió elmozdulna. Ez például egy német állami szakértő idézett rész a jövőben. Ez megkönnyíteni a dolgot, hiszen nem a te magukat, a technikákat kellene szabályozni, amelyek ugye folyamatosan frissülnek, hanem a vég terméket vennénk alapul, és az alapján döntjük el, hogy valamely termék eh, a szabályoknak megfelelő, vagy sem, a hatája alá esik -e, vagy sem. Ez egy, egy amerikai kiadványból eh, kiolózott eh, rész. Olyan növények ezek, amelyekre nem, amelyeket nem szabályoznak, ezt nem az elővigyázatossági elv szabályozza, és láthatjuk, hogy gén manipulált növények van bőven, amely azt mutatja, hogy a fogyasztók és a gazdák számára itt igazából nincs döntési lehetőség, nem átlátható helyzet, nagyon vegyes a kép, de igazából nem látni, hogy mi is a helyzet. Az Európai Uniónak ezt el kell kerülni, a jelenlegi folyamatorientált megközelítésünk egész szépen működik. Tudományos szempontból az esetés hatásokat kell vizsgálni, hogy információ kivétele vagy beillesztése milyen hatásokkal bír a génállomány és a genom szintjén. A génszabályozást ez hogyan befolyásolja, hogyan változtatja, illetve a, a, a növény összetételét, illetve általában a metabolizmusát. Um, itt alapvetően a részleteket is meg kell uh, vizsgálni, nem lehet fekete-fehér olyan egyszerűen szabályokat elfogadni. A másik oka annak, ami miatt ezt mindenképpen szabályozni érdemes, az az, hogy egy bizonyos lépést többször is lehet alkalmazni. Lehet, hogy egy apró kis lépés önmagában sokkal kevesebb változást idéz elő, mint hogyha ezt megsokszorozzuk, illetve a különböző technológiák együttes felhasználása esetén megint nagyon nehéz. a kombinációja, megismétlése, reiterációja pontosan milyen genom hátrendezést, vagy átrendeződést hozhat, a genom radikális változását. Itt két példát hoznék. Az egyik amerikai kutatók egyik eredménye, egyszer-kétszer százszor megismételve az egész gént, génállományt újra lehet írni, mindig egyszerre egy apró kis lépéssel a végén teljesen átírjuk az egész DNS láncot. Hogyha apránként alkalmazzuk ezt a technológiát, akkor a homo sapiens ginanyagát is újra lehet írni, a, a, a neandervölgyi génállományára visszaírni, ha úgy tetszik ehhez hasonlította, hogy milyen radikális változásokat hozhat ez a ginálmányban. Nyilván ez is azt mutatja, hogy ennek a szabályozására szükség van. A társadalmi gazdasági hatással kapcsolatban egy területen a, a szabadalmi kérvényekből rengeteg érkezik, a szabadalmaztatás e, ez nagyon elterjedt, nagyon gyakran előfordul, hogy a piac koncentrációt segíti elsősorban ez a fajta technológia, ezt a nem a kis növény, a nemesítők fogják igazán előrevinni ezt a rendszert, hanem a, a mm, szabadalmaztatott technológiák, amelyeket nagyon védenek majd, ez nyilván a nagy cégek kezére játszik. Ami pedig a szabályozási rendszert illeti, nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz ennek a költsége. Várakozásaim szerint ez szabályozásra kerül, és Remélem, hogy az konkrét iránymutatást is kapunk majd a biztonsági és állatnövény, illetve ebben az esetben élelmiszeripari, élelmiszer biztonsági ügynökségektől is. Egyelőre még nem tudjuk, hogy pontosan mm, hogyan lehet majd ezen növényeket e, értékelni, elemezni. Láthatjuk, hogy nem a szabályozás költs által az ágazatra ott költségek lesznek igazán az elretentőek. A gén manipuláció esetében is alapvetően az elején nagyon sok kis cég részt vett ebben, de alapvetően a nagy cégek maradtak végén állva. Tehát alapvetően akkor fog valaki nagy pénzeket ölni ilyen kutatásokba, hogyha utána a szabadalmat beegyeztetheti. Tehát következtetések, címkézésre szükség lesz világos, kockázatelemzésre vilá, szükség lesz világos, a regisztrációra szükség lesz is világos. Tudományos szempontból nagyon sok még a kérdője, nagyon sok a bizonytalan szempont. Nem lehet ezt a piacra bízni, és azért is, mert ezen technológiák nagyon messzire mutatnak. Font, azt hiszem, hogy nem a szabályozó rendszer, hanem elsősorban a szabadalmi rendszer lesz, ami korlátozza e, majd ezt az ágazatot, hogy ezt a területet. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! és lehetőség nyílik arra is, hogy kérdéseket tegyünk fel az előadóknak, illetve általános eszmecserét folytassunk. Az első hozzászóló Hojbus asszony. Köszönöm szépen! A Krisztof Tén által utoljára elmondottakhoz csatlakoznék, ez a az az, hogy a szabadalmak lennének a motorjai ennek a folyamatnak. De mit jelent ez a kis termesztők számára? Korábban ugye beszélt arról, hogy a világ körül utaznak a genetikai információk, de hogyha nem szabályozzuk ezeket, nem címkézzük ezeket az így létrejött termékeket, és egy kis termesztőnél módosított génállómány bukkan fel, akkor én azért nagy veszélyt látok abban, hogyha a szabályozásból kivesszük ezt a területet, és nem tudjuk nyomon követni, hogy hol, hogyan is áll össze a génállomány. A 2001-18-as irányelv nem vonatkozik olyan technikákra, és most idézem, a 15. pont, amelyek hagyományos módon már alkalmazásra kerültek, és régóta biztonságosnak uh, tekintendők, 17. preambulum bekezdésben ez így áll. De hát ezek a technikák még újak, nem tudjuk, hogy milyen hatásaik lehetnek, hogy valóban biztonságosak lesznek-e a jövőben is, vagy sem. És hogyha ezt az engedélyezési eljárások alól kivesszük, és nem rendelkezünk kockázat elemzéssel, monitoringgal, engedélyezési eljárással, amelyek nagyon fontos eljárások, a, hiszen nem tudhatjuk az új technikák pontosan milyen következményekkel járnak, hogyha ezt megszüntetjük, akkor azért ez úgy gondolom elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság egymagában engedélyezhet eljárásokat, technikákat, a tagállamok csupán csak kérdéseket vethetnek fel. Az Európai Parlamentet pedig teljes mértékben kizárják a döntéshozatali folyamatból. Egy ilyen rendkívül fontos döntésből hagyják ki az Európai Parlamentet. Hecker úr beszélt arról, hogy hány milliárd euróról van itt szó, eh, milyen volumenű döntésekről van itt szó, de nem csak a pénzről van itt szó, hanem itt komoly gazdasági ágazatokról, mezőgazdasági szisztémákról van itt szó. Eh, a géntechnikát most már fakultatív módon lehet címkézni, egy külön ágazat eh, lobbiztesz ki, hogy a termesztőtől a vásárlóig eljutó terméket hogyan lehet címkézés nyomon követni, de jelenleg sokszor nem is tudjuk, hogy nem is tudják a fogyasztók azt, hogy milyen génállományjal találkoznak az a termékben, és az eddigi ellenőrzési eh, engedélyezési eljárási rendszert verjük szét, amelyet saját pénzzel, sok pénzért hoztunk létre. Kedves kollégák, úgy látom, hogy mások nem kértek szót, de Hozling úr! Hát, hogyha, ha megengedik, akkor is részt vennék az eszmecserében. Von Essen úrhoz lenne egy kérdésem. Itt ugye a dicsőséges jövőről beszéltünk, mondtam, hogy már korábban is ígértek nekünk ilyet, de minden esetre arról volt szó, hogy az új technikák mi mindent valósítatnak meg, de ha minden ilyen fantasztikus és nagyszerűs, ekkora előrelépés jelent, és mindenki csak nyerhet rajta, akkor miért ellenzik az egyértelmű címkézes jelölést? Hát ez reklám is lehetne, hát akkor nem kell eldugni ezeket a technikákat, tehát azt én nem értem, annyira büszkék erre, akkor miért nem kívánják ezt deklarálni? És azért legyünk őszinték, van bizonyos fokú bizalmatlanság az új technikák kapcsán, nézhetjük a, például a németországi fejleményeket is eltekintetben, ott a, a géntechnikával előállított rendszer nem hoz nagyobb hozamat, hanem rezisztens egy olyan dolog kór ellen, amit egyébként kemikáliákkal szintén le tudunk küzdeni. Tehát most akkor milyenek az előnye, mivel vagyunk előrébb ezzel, egyszerűen más technikával védekezzünk a betegségek ellen, de a terméshozam nem növekedett például ennek köszönhetően. A bizottság azt mondta, hogy az Európai Parlamentet be fogják vonni ebbe a folyamatba. De most konkrétan ez, ez hogy néz ki? Mennyire konkrét ez az igen? Hiszen néhány kolléga már rákérdezett erre, és ez a szakbizottságban elhangzott ez, hogy nagyon határozottan szeretnénk azt, hogy a folyamatokba vonják be minket. Nem lehet, hogy a tagállamok és a bizottság a parlament kiadásával hoznak döntéseket, hiszen ez valóban, ahogy itt elhangzott, a jövő szempontjában nagyon is fontos döntés, és kérdés, hogy most csak meghallgatnak bennünket, vagy valóban részt vehetünk a parlament részéről ebben a döntésben. Köszönöm szépen. Úgy látom, többen nem kértek szót, nincs több hozzászólás. Így akkor szeretném a bizottság képviselőjét megkérni, hogy reagáljon. Öné a szó, tehát a szeretne Köszönöm, elnök úr. Több felvetésre is reagálnék. Először is kezdeném azzal, hogy a irányelv hatája alá esnek ezek az új technológiák, gémanipulációnak minősülnek el. Az Európai Bizottság az EFSA-t már felkérte arra, hogy általában a gémanipulációra vonatkozó iránymutatások ezen technikákra hatályosak-e. A cink új a cinkújas nukleáz technológia például esetében komolyan felmerült, hogy teljesíti azokat a feltételeket, amelyek alapján ez az irányelv hatájára esik. Ami azt illeti, hogy az Európai Bizottság konzultál-e a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel, avagy sem. Nos, itt egy jogi értelmezésről beszélünk. Az Európai Bizottság jogi értelmezését jelenti ez, hogy mi hogyan értelmezzük az irányelvet. Van egy jogszabály, mi ezt értelmezzük a végső jogértelmezés alapvetően az Európai Bíróság dolga. Mi alapvetően egy ajánlást tehetünk csak a saját részünkre. Ez a mi szövegünk, egy nem egy új együttdöntéses szöveg. Ez, ez a mi ajánlásunk. Azt mondjuk, hogy ö, ö, egy új jogsz, hogy hogyha teljesen új jogszabályt tennénk le az asztalra, akkor az, az természetesen a, a tanácshoz és a, a parlamenthez is a megszokott módon eljut. Itt egy jogi szöveg, egy jogértelmezésről van szó, se több, se kevesebb nem ez, tehát se több, se kevesebb, mint az Európai Bizottság egy jogszabály értelmezése. Megkérték, hogy hogyan tudnának részt venni az Európai Bizottság jogértelmezésében már azt megígértük a tanácsnak, a tagállamoknak, a stakeholdereknek, a parlamentnek is, a civil szervezeteknek, a Greenpeace-nek, a gazdaszervezeteknek, szervezeteknek is megírtük, hogy persze elhagyjuk őket, de hát még egyszer mondom, ez egy, nem egy jogszabály. Egy jogszabályt értelmezünk. Persze mindenkit meghallgatunk, de mégiscsak az Európai Bizottság jogi van szó, amit vagy követnek, mint ajánlást, vagy sem. Végső esetben majd az Európai Bíróságnak kell eldöntenie, hogy jól értelmeztük a jogszabályt, vagy sem. A biztos úr is elmondta, hogy komolyan vesszük ezt a feladatot, hogyha egy termék a hatály alá esik, akkor ha esik, hanem akkor nem, de hát pont ezért kell értelmezni a jogszabályt, hogy mi az, ami ide tartozik, mi az, amire kiterjed, mi az, amire nem. Egy meglévő jogszabály szövegének az értelmezése ez. Nem egy új jogszabályra teszünk javaslatot. Hiszen ebben az esetben ezt mi nem tehetnénk meg a társjogalkotók bevonása nélkül. különböző technikákat említették, hát mi természetesen mindet alapvetően tanulmányozunk. Most nem akarok túlságosan a technikai részletekbe menni, ezekkel technikai részletekkel senkit untatni, de a szakértők csoportja szerint, ha minden jól megy, akkor februárra e, ezek készülhet. Van egy szakértői csoport, és nem felejtettük el a parlament kérését, a parlament szakértőit is természetesen ebben a szakértői csoportban meghívjuk, meghívtuk. Köszönjük szépen! Ezzel kimerítettük a hozzászóló listáját. Ha csak nem. A mellettem ülő úriember nem kíván szót kapni. Természetesen ő is szót kaphat, illetve még egy. Szandra kolléganő is szót kér. Köszönöm szépen. A bizottság hozzászólása kicsit aggaszt engem, hiszen arról beszélt, hogy jogi értelmezésről van szó. Én úgy gondolom, hogy tehát nagyon komoly témára van szó, és mérehatóan részletekben menően meg kell ezt vitatnunk. Valóban hálás vagyok a biotek képviselőjének a beszámolóért, és szeretnék még egyszer az Agri szakbizottsághoz fordulni. Jó lenne, ha egy kicsit pluralistábbak lennénk. Itt öt személy szólalt fel, négyen ugyanabban a ugyanabba az irányba érveltek, jó lenne többféle szempontot is látni, hiszen ezekre szükség van ahhoz, hogy az információkat jól tudjuk felmérni. Köszönjük szépen! Gdzieś na granicach 3 minut dla każdego z panów. No translation. No translation? No. Czy już teraz jest, mamy tłumaczenie? Működik, működik most már a tolmácsolás? Nagyon jó ha szeretnének beszélni, akkor mindenkinek három percre adok szót, olyan sorrendben, ahogy ezt önök szeretnék. Ki lesz az első parancsolja? So uh, I have to go first. Nos, leszek én az első. Tehát nagyon sok kérdést kaptunk a nyomon követhetőség és a jogbiztonsággal kapcsolatban, ami a gazdálkodókat illeti aztán a, a címkézéssel kapcsolatban, a nyomon követhetőség keretén belül, és ezzel, ezzel kapcsolatos kérdéseket hallottunk. De abban biztosak lehetünk, hogy a vetőmag termelők tudják jól, hogy melyeket állítottak elő game manipulált módon, ezeket nyomon lehet következni, hogy ezeket címkézni akarjuk, meg lehet tenni, nem lehetetlen. És bizonyos esetekben igaz lehet, hogy nem volt DNS elemzés, erre nincsenek adataink. Ugye ezt több helyen halljuk az iparágban, a szektorban, de ez, ennek nincs tudományos bizonyítéka, de bizonyos esetekben lehet, elég nehez, nehéz lehet DNS elemzéssel ezt megállapítani, de a címkézés segítheti a nyomon követ érthetőséget. A szabadalom esetén az igaz, hogyha meg lehet különböztetni ezt a genom editing technológiát, illetve a hagyományos növénynemesítést, akkor ez azt jelenteni, hogy a szabadalmat ebben úgy alkalmazhatnánk, hogy túlmutatnak a genomeditingen, ha nem lefedik a hagyományos eljárásokat. És ez azt jelenteni, hogy, bizony, hogy egy bizonyos tulajdonságot mutató növény lefedné a, az adott szabadalom, mindegy, hogy milyen technológiával állították őket elő. Tehát, hogyha világosan meg akarjuk különböztetni a hagyományos, illetve az új genom editing technikákat, hogy az egyik GM-nek minősül, a másik pedig nem, ez nem is olyan egyszerű jelenleg ebben a jelenlegi rendszerben, és itt akkor a jelenlegi szabadalmi rendszert is értelmezni kell, hogy ezt a különbséget egyáltalán meg lehet-e állapítani. És ez a bizottságnak az asztala. Még van egy percem, nézek az elnök úrra. Nos, végezetül azt mondanám, hogy kicsit tovább kell tekintenünk a jelenlegi helyzetnél. Látunk olyan kérelmeket, hogy amelyek nemnek a célja nem a terepen található természetnövényekre vonatkozik, hanem a körülöttük lévőre. Lehet ez akár egy gyomnövény, vagy másik fajta. Tehát nem magát a természet növénynek a genomját kívánják megmoz, megmódosítani, hanem a körülöttük levőket. És ugye a kérdés, hogy ezt hogyan kívánjuk kezelni. Tehát nem magát a termesztett szántóföldi növénynek a genetikai állományát módosítják, hanem a körülöttük lévőket. Egy nagyon sok kérdés merül fel, és ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása évekbe telik, ahhoz, hogy jó válaszokkal tudjunk letenni az asztalra, és így jogbiztonságot tudjunk teremteni, és kellő biztonságot és védelmet tudjunk biztosítani a környezet és a fogyasztók számára is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány dolgot kiemelni. Először is a szabadalmak kérdése, és az ezzel kapcsolatban a KKV-k kérdése. Az én prezentációm a KKV-kra ki volt kihegyezve, hiszen a legtöbb tagunk KKV. Számukra nagyon fontosak ezek a szabadalmak, a 46%-át teszi ki az, a világ összes ilyen kutatásának az ő tevékenységük. Tehát az, ezeknek a KKV-knak nagyon fontos, hogy ezen a téren lépjünk. Adok egy nagyon egyszerű példát. Hogyha van egy genetikailag módosított termékünk, akkor elmegy az ember az EFSA-hoz, ez 30-40 millió euróba kerül, hogyha az ember e KKV, és mondjuk 20 millió eurós forgalmunk van, akkor világosan belátható, hogy a magas intenzitású szabályozásban esélye sincs egy ilyen cégnek. Éppen ezért nagyon fontos ez a kérdés. Nem szabad elfelejteni, hogy Európa nem múzeum, nem pedig, és nem is egy sziget, egy elszigetelt közösség. Ezt láttuk már a GM termékek esetén is, itt globális piacról beszélünk, ezekkel az új nemesítési technikákkal is ugyanez a helyzet. Vannak olyan országok, amelyek már tettek lépéseket annak érdekében, hogy távol tartsák ezeket a technikákat. Azt gondolom, hogy Európának a társadalmi problémákat is meg kell vizsgálni, amelyek akkora léptékűek, hogy több eszköz kell um, a zsebünkben. Itt nem csak a növénynemesítési technikákról van szó, legyen az hagyományos vagy új géntechnológia, hanem több eszközt kell, több muníciót kell a fegyvertárunkban tartani, hogy el, el tudjuk látni az élelmiszerláncot jó termékekkel. Nem e, ért azt gondolom, hogy nem csak, a, nem csak a régi, az új dobozba tesszük a régi e, gyógyszert, hanem azt gondolom, hogy a, a gyógyszer is és a doboz is új. És mind a kettőt használnunk kell. Köszönöm szépen, ettől nem szabad félni. Yes, thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Anélkül, hogy túlságosan akár jogi vagy technikai oldalra elvinném ezt a vitát. Nekem a kérdés az, hogy az emberek vajon miért félnek annyira a tudományos haladástól? Nem tudunk többet a növénynemesítésről most, mint 50 évvel ezelőtt. A muta genezis segítségével próbáltuk megtalálni azokat a tulajdonságokat, amelyekre szükségünk van. Ma sokkal többet tudunk, és úgy tűnik, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, hogy többet tudni az veszélyes. Nem, a kevesebbet tudni a veszélyes. Tehát itt, itt van egy bizalom hiány, hogy nem akarunk többet tudni, mint ö, tegnap. Nagyon nagy haladás van a növények, tud, növénytudományban, hogy ezt hogyan lehet elérni, hogyan lehet minimalizálni a hatásokat, és hogyan lehet elérni a kívánt ö, Um, e, e, előnyöket, ugye, és nem csak itt a hagyományosan elvárt magasabb hozamra gondolok, hanem, hogy mi a cél, hanem ugye az, hogy e, több szempontból ellenállóbbak, stresszrezisztensebbek, toleránsabbak legyenek ezek a növények, megváltoztatott összetételre, egészségesebb olajakra, vitamintartamra, tápértékre törekszünk, tehát olyan dolgokat kezdünk csinálni, amit vagy nem, vagy csak nagyon hosszú idő alatt tudtunk a múltban elérni. És ennek a segítségével, ha csak nem túl drága, ezt kis ö, tár, termékeken is. Ne, tehát nem csak a kukoricán, a repcén, stb. tudjuk ezt megcsinálni, hanem és erre vagyunk annyira büszkék a zöldségeinkre és a gyümölcsékre, ott is bevethető ez a technika. És aztán jött a kérdés, hogy mi van a címkézéssel? Nem, akar, nem akarjuk ezt mi reklámozni. De valószínűleg van olyan cég, amelyik igenis akarná, de a kérdés az, hogy itt egy új, új növényfajtát fogunk reklámozni, amely tartalmaz, amelynek más a tápanyagösszetétele, vagy pedig azt reklámozzuk, hogy ezeket a termékeket géntechnológiával állították elő. Tehát az, ez egy dolog, és lehet, hogy azt akarjuk, hogy a fogyasztónak minél több információ álljon a rendelkezésére, vagy azt akarjuk, hogy GMO-ként megbélyegezzük őket, és szerintem itt erről van szó, szóval ez egy teljesen más történet. Azt gondolom, hogy a tudományos világ egyetérteni látszik abban, hogy ezeknek az eljárásoknak a nagy része nem génmanipuláció, de ez meghatározza az európai növénynemesítés helyzetét. Ha most rossz döntést hozunk, akkor mindannyian kőkeményen meg fogjuk fizetni ennek az árát. Köszönöm szépen. Oké, okay. Nos, Hausling úr, még néhány perc. Köszönöm szépen. Nem voltam elégedett a bizottság válaszával kimondottan, és mi, mint parlament nem elégedhetünk meg abban, hogy abba, azzal, hogy átadjuk a bizottságnak, a kezébe hagyjuk ezt a dolgot. Nekünk, mint bizottságnak meg kell vizsgálni, hogy a kispadon ülünk, és kicsit belekotyoghatunk néha a dolgokban, vagy pedig együtt dönthetünk, hiszen ez a feladatnak a dolga. Én úgy gondolom, hogy itt a jogi szolgálatnak meg kell még egyszer vizsgálnia ezt a dolgot. Itt ebben nem nagyon vízom, de már Németországban egy ideje folyik vita arról, hogy erről, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyors, rövid parlamenti vita lesz, és nem szabad ezt a szőnyeg alá söpörni, és azt mondani, hogy majd a bizottság egyedül eldönti, hiszen ennek nagyon komoly és hosszú távú hatásai vannak. Azt gondolom, hogy hadd dolgozzon a bizottság, és aztán majd még egy eljárást el tudunk indítani. És talán esetleg majd a koordinátorok ülésén ezt újra a terítékre tudjuk venni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. már, úr. Nos, figyeltem itt a vitát, és azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni annak, hogy félünk vagy nem félünk az új technikáktól. Egyszer azt hallottam, hogy vannak civil szervezetek, amelyek szeretnék feltüntetve látni azt, hogy biotechnológia mentesen állították elő a terméket, mondjuk azt a paradicsomot. Tehát fordítva, tehát meg kell nézni, hogy mi az, ami ígéretes, mi az, ami biztonságos, mi az, ami potenciálisan veszélyeket, kockázatokat rejthet, akár az emberek, vagy, vagy más lehetőségeket rejt. Lásd, az embereket etetni kell, egyre többen leszünk, és hogy milyen környezeti hatások vannak. Azt gondolom, hogy itt jó döntéseket kell hozni, nem ellenezni kell ezeket az új technikákat, hanem befogadni őket. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy kimerítettük az időkeretünket, amit erre szántunk. Szeretném a szakértőink munkáját és részvételét megköszönni, az előadásaik nagyon informatívak voltak, úgy gondolom, de természetesen nem minden kristálytiszta és világos, biztos vagyok benne, hogy erre a témára még vissza fogunk térni a jövőben, és fogunk még erről vitát folytatni. Hiszen nagyon összetett és nagyon érzékeny kérdésről van szó. Sok kihívás áll előttünk abban a tekintetben, hogy 10 milliárd ember 2050-ben hogy fogunk etetni. Tehát nyilvánvalóan ennek fényében sokkal nyitottabbnak kell lennünk új, az új elgondolásokra, az új ötletekre. Bár nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnánk-e úgy ezt a ugyanezt az élelmiszert hagyományos módszerekkel is előállítani. Minden esetre köszönöm a, az előadásokat, a hozzájárulást, az, a részvételt. Most tartunk egy rövid szünetet, és akkor rá fogunk térni a napi rend, következő napi rendi pontunkra. Dantan úr már készen áll arra, hogy erről ezt a témát felvezesse. Köszönöm szépen, tehát egy perces szünet. punktu kolejnego. Polityka spójności w regionach górskich. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Rátérünk a következő napi rendi pontra, a kohéziós politika az EU hegyvidéki régióiban. A vélemény előadója Michel Dantan, kolléga. Október 13-ai ülésünkön úgy döntöttünk, hogy egy nem jogalkotási saját kezdeményezésű jelentés fogunk készíteni a régió, régió területfejlesztési területen. Ez a, ezek a vidékek nagyon, sok, nagyon sokban számítanak a támogatásra, és az LPP részéről Michel Dantan urat jelölték ki ennek a véleménynek az elkészítésére. Úgyhogy megadom a szót Dantan kollégának. Alors vous avez déjà dit qu'il s'agissait d'un rapport d'initiative. Elnök úr, köszönöm. Valóban az szakbizottságunk saját kezdeményezésre készít eh, véleményt. Mivel véleményről van szó, nyilván korlátozott eh, hosszúságú lehet ez. A következőképpen kívánom ezért ezt elkészíteni. A szakbizottságunk ezen témában már készített jelentéseket, Dorfman úr például, ezeket veszem alapul, három szempontra korlátoznám ezt a jelentést. Az egyik a, a kohéziós alapok, illetve az agrár alapok szinergiája, a sajátosságai ezeknek a területeknek, illetve Eh, az élelmiszer <clears throat> lánc eh, szempontjai, a főként a kisebb és mikrovállalkozások eh, megjelenése ebben az élelmiszerláncban. Egy véleménytervezetet már elkészültettem. A közösségi agrár politikának a reformja nyilván a kohézióban is változásokat hoz, hiszen a pénzek egy részét el lehet különíteni a természeti, hátrányos természeti feltételek mellett történő gazdálkodásra, ilyen például az alpesi vagy magas hegyi mezőgazdálkodás, ezek amelyek különböző régiók elég jól meghatározhatóak a különböző tagállamokban, éppen ezért a különböző szakpolitikákban egy koherensen kell eljárnunk. A Lisszaboni szerződésben van egy bekezdés, amely külön utal a hegyvidéki területekre, a szigetekre és az ultraperifériás régiókra. Európai szinten egyelőre a hegyvidéki területre vonatkozó szakpolitikánk nincsen. A, a zónázásként is ismert, tehát a zónák meghatározása a, a technikájával is kezdhetnénk, Alapvetően a tagállamok határozzák meg, hogy milyen kritériumok alapján küldik el az ilyen hegyvidéki területeket. Mezőgazdasági támogatási szempontból nyilván itt is a sajátosságok miatt ezek e, a meghatározások vagy területek erősen eltérhetnek egymástól. Természetesen ezek csak a fővonalak, amelyek mentén egy rövid kis szösszenetnyi jelentéstervezetet, illetve bocsánat, véleménytervezetet elkészítettem, és várom a kollégák a véleményét, javaslatait, amelyeket próbálok a legnagyobb mértékben beépíteni, figyelembe venni. Azt gondolom, hogy, hogy valóban sürgető most már, hogy találjunk támogatási módot, azon gazdálkodások számára, amelyek ilyen nehéz földrajzi körülmények között működnek. Tudjuk, hogy például az üzemanyag szükségletes magasabb a költségek, magasabbak az infrastruktúrális lehetőségek, mások drágábbak ezeken a területeken. Remélem, hogy minden, amit elhangzott, később a kap reformba 2020 után vele fog folni. Most pedig első hozzászólóként Dorfman úr kapja meg a, majd a szót, majd, de nem először Szandra asszony. Szendra asszony, öné először a szó. Köszönöm szépen. Számomra ez a véleménytervezet nagyon nagy jelentőséggel bír. Én úgy gondolom, hogy a hegyvidéki régiók valóban nem kapnak, nem részesülnek megfelelő védelemben, támogatásban az Európai Unió részéről. Nagy mértékben attól függ a helyzetük, hogy az adott állam vagy autonóm terület, mint Spanyolországban például eh, Galícia esetében az autonóm régió, milyen mértékben tudja támogatni ezeket a vidékeket. Vannak például az én szüke pátriámban elhagyatott, szinte már lakatlan hegyvidéki területek is. Az oktatási szolgáltatások, az egészségügyi szolgáltatások biztosítása a hegyvidéki régiókban talán szintén ide tartozik, hiszen vannak még olyanok, akik ilyen körülmények között élnek, gazdálkodnak. Az például a hegyvidéki régiókban elsősorban szarvasmaratenyésztés zajlik. Az ő túlélésük ettől a gazdasági ágazattól függ, és nagyon fontosnak tartom, hogy globálisan próbáljunk megoldást találni. Elnök, köszönjük! Köszönöm, kedves kollégák, kedves elnök úr! Örülök annak, hogy ezzel a véleménytervezettel nagyobb hangsúlyt fektetünk eh, a hegyvidéki területekre, amelyek külön elbánásmódot érdemelnek. A közösségi agrárpolitikában már voltak ez irányú intézkedéseink. A LIFE és a Horizon 2020-as programban már voltak ilyen irányú eh, próbálkozások, de egész egyszerűen egy átfogó szakpolitikai megközelítés eddig hiányzik. Nagyon gyakran ezek a leg szegényebb régiók, ahol nincs meg a kellő infrastruktúra, nagyon gyéren lakott területek, viszonylag kevés a megművelhető terület, éppen ezért nagyon magasak a költségek. Ez a dél-kelet-európai régióra nagyon jellemző, hogy sok ilyen területünk van, például a Balkán félsziget közel 60%-a ilyen hegyvidéki területnek minősül. Éppen ezért úgy érezzük, hogy a hegyvidéki területek fejleszt, fejlesztése mindenképpen prioritás kell, hogy legyen a regionális gazdaságfejlesztése, az idegenforgalom támogatása és az agrártámogatások együttes megközelítést segíthet. Úgy érzem, hogy a jelentés tervezetben, illetve a véleménytervezetben Danten úr ö, предложения за изменения ще бъдат в тази посока. Благодаря a biomasszából származó energia meg kell, hogy jelenjen, illetve a fiatal gazdák kérdés. Úgy érzem, hogy ezek nagyobb hangsúlyt érdemelnek a majdan elfogadandó szövegben. Oui, merci, monsieur le, le président. Igen, köszönöm, elnök úr. Először is egyetértek a zónázás vagy zónák meghatározásának kérdésével Michel Danten kollégámmal, a barátommal. Erre európai szinten is szükség van. a természetes környezeti hátrányokkal kell szembenézniük ezeknek a régióknak, ezt mindenképpen valahogy figyelembe kell vennünk. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztési szempontokat egyszerre kell valahogy érvényesíteni, ezek ebben a, a hegyvidéki területekre vonatkozó elképzelésünkben. A saját részemről úgy vélem, hogy az első pillérre kellene inkább nagyobb hangsúlyt helyezni. A vidékfejlesztés ugyanis nem jelenik meg kellően. Itt vannak a, a klíma, a, a távolság kérdés, ezek mind-mind sajátosát teszik. Éppen ezért a különleges elhelyezkedésű Teljesen más a helyzet ezekben a régióban, ezért a, a támogatásunknak és a pol, a is teljesen nem másnak kell Nem ha, ha, alkalmazhatóak ugyanazok a szabályok, mint a város közeli mezőgazdasági termelésre. Éppen ezért el kell azon gondolkodnunk, hogy milyen közpolitikákat tudjuk segíteni ezeket a hegyvidéki területeket a fennmaradás érdekében. Благодаря, господин председател. Внесена доклад... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem nem kell nekem is túlságos hangsúlyoznom, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a véleménytervezetet. Mert a kohéziós alapokból részesülő tagállamok egy ötöde pont olyan, amely, amely illik, eh, amelyre illik ez a, ez, a, ez a mm, hegyvidéki eh, leírás. A hegyvidéki területek nagyon gyakran pedig eh, olyannak olyan területek, akik nem csak környezeti, hanem társadalmi nehézségekkel is szembenéznek, például az elnéptelenedés problémájával. Nagyon gyakran az itt élők, az itt gazdálkodók ugyanaz olyan termékeket állítanak el, mint, mint sikvidéki társaik, ugyanakkor például a termelési költségek és a, a szállítás jóval drágább, illetve kevés a munkaerő is jellemzően ezeken a területeken. Éppen ezért nehéz a körülmények között kell segíteni ezeket a régiókat, így részben meg tudjuk oldani a régió problémáit, és a kohéziós alapoknak mindenképpen segítenie kell azt, hogy ezen kívásokra megoldást találjunk. Árnyékelőadóként és egy viszonylag friss képviselőként, fiatal képviselőként különösen fontosnak tartom, hogy jó legyen a kommunikáció Dantenhel kollégával, és azt is fontosnak tartom, hogy ezen régiók kommunikációja is jól alakuljon, hiszen az esélyegyenlőség a mai világban a megfelelő kommunikációs infrastruktúra nélkül nem elképzelhető. Gondolok itt arra, hogy a, a szélesebb internet elérhetőségét biztosítani kell ezeken a távoli elszigetelt régiókban is. Hugucsev kollega javaslatára is reagálnék. Nos, a kiváló hegyvidéki területekről származó termékek marketingét segíteni kell, hiszen pont a, a teroár jellemzői miatt lehetnek ezek népszerűek. Ezt majd azt hiszem, hogy Danten úrral együtt ebben a véleménytervezetben mind meg tudjuk valósítani. Aguilera kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Hogy én is néhány gondolattal járuljak hozzá a munkához, szeretnék szeretném elmondani, hogy hát én nagyon is jól értettem, hogy miről is beszél nagyra becsült Dantán kolléga. Egyrészt a hegyvidéki régiók nagyon különbözőek az egyes tagállamokban. Tehát önmagában véve már az, hogy hegyvidék és nehézséget jelent, de még a hegyvidékek is eltérőek általában egymástól. Még, de mégis jó lenne valamelyest közelíteni a megítélését ezeknek a hegyvidékeknek. Valahogy a, a hegyvidéki sajátosságok, körülmények, nehézségek javítását egységesen kellene előre mozdítanunk. Fontos az, amiről Szára asszony is beszélt már, az alapvető szolgáltatások biztosítása, a kohéziós politika bevonása. Itt elsősorban vidéki területekről van szó, jelen esetben hegyvidéki területekről, és nagyon fontos, hogy az alapvető infrastruktúrális lehetőségek, az alapvető szolgáltatások elérhetőek legyenek. Ha ez nem lenne így, ez diszkriminatív lenne a hegyvidéki területekkel szemben. Fontos tehát, hogy ezek a területek ugyanolyan lehetőségeket kapjanak, ugyanolyan körülmények között tudjanak élni az ott lakók. Nyilvánvalóan már önmagában a szállítás vagy a közlekedés is egészen más dimenziót ölt ezeken a vidékeken. És amikor mezőgazdasági termelésről, terményekről beszélünk, akkor valóban nagyon fontos, hogy az infrastruktúra, az eszköztár javuljon, különben a fiatalok el fognak vándorolni ezekből a régiókból. Hiszen túl sok hátrányt kellene eh, nekik kompenzálni. És akkor talán javaslatként, módosító indítványként említeném meg, hogy hogy a hegyvidéki régiókból és különböző tevékenységekből jutnak jövedelemhez az ott lévők, sokszor egy kis gazdálkodás mellett van egy bérbeadható vikendház vagy nyaraló, amelyből szintén jövedelmet lehet húzni legalábbis az én hazámban ez így van. Tehát itt a tekintetek kell lenni arra is, hogy többféle tevékenységet folytatnak az itt élők, és összetett a forrásuk. Talán a legmegfelelőbb a családi vállalkozás fogalma lenne, amely lefetett különböző ágazatban folytatott tevékenységeket. És ez nem csak a hegyvidék, hanem általában a vidéki területek tekintetében és használható fogalom lenne talán. Jó lenne tehát, hogyha a családi vállalkozásokról beszélnénk ebben a kontextusban. Így azok, akik úgy döntenek, hogy a hegyvidéki régióban ész körülmények között kívánnak élni, ott maradnak, talán őket segítheti ez, hogyha így közelítjük meg az ő tevékenységüket. A kap esetében a koeficiens néha nehézségeket okoz, legalább Spanyolországban ez így volt. Például különböző területeket el sem ismertek egyvidékként, vagy a sajátosságokat nem voltak hajlandók elismerni a kap szabályainak megfelelően. És ez akkor a hegyvidéki régiók érdekében kifejtett erőfeszítéseinket lenullázza. Úgy gondolom, hogy azon vidéki régiók esetében, amelyek különös nehézségekkel küzdenek, még többet kell tennünk, el kell ismerni az ő sajátos helyzetüket, és ezzel kapcsolatban egy módosító indítványt is beszeretnék nyújtani. Nagyon örülnék, ez is megjelenne a véleménytervezetben. Köszönjük. Következő hozzászól. Köszönöm szépen, nagyon fontos területes, és nagyon elkesejtőnek találom, csalódott vagyok itt a résztvevők alatt. És nem értem, hogy az emberek miért ö, választják meg magukat a parlamentbe, ha egyszer utána nem vesznek ö, részt a munkában. Tehát egyszerűen nevetséges. Ö, Ágnyúrral szkeptikusok vagyunk, és mégis itt vagyunk, és hol vannak azok, akik Európa mellett kardoskodnak. Na most ez a témára visszatérve nagyon fontos, nem csak a gazdálkodásról van szó. Az itt gazdálkodó emberek egy sor szolgáltatást nyújtanak, környezetvédelmi, turizmusban, szolgáltatásban élelmiszert állítanak elő, gondozzák magát a tájat, és Írországban ezek a, az ezek a területek inkubátorként működnek, és az ír nyelvet is életben tartják. És ez megmagyarázza, hogy miért erős, miért tartja magát erősen a, a nyelv. A jelenlegi állás szerint az ír nyelv életben tartása az, hogy ezeket a területeket pesgő, élettel pesgő területekként tartjuk meg. A ellátogat hallottam, és a bizottsági ülésen beszéltünk ezekről a területekkel, és hogyha egyáltalán számítanak is valamit ezek az emberek, akkor nem szabad elfelejteni hogy, elfelejteni, hogy ők az utolsók, akik megkapják a pénzüket, és az ember bekopogtat a bizottsághoz, és megkérdezik, hogy miért ők kapják meg a pénzüket utoljára, Hát, mert ők kapják meg a pénzüket utoljára mindenhol Európában, nem csak Írországban. Ezeket a területeket tisztelnünk kellene, nem szabadna, hogy ők kapják meg utoljára a pénzüket, méghozzá elég komplikált, nyakateket módon. Egy hihetetlen helyzetben vagyunk, hogy a vidéken élő emberek, ahol a lehető legnehezebb a megélhetés, ők kapják a legkisebb pénzeket, és még a kettes pillérben, ahol volt valami remény arra, hogy csúran cseppen nekik is valami, akkor úgy tűnik, hogy annyi csiribiri zapszalma kell ahhoz, hogy ezt megkapják, hogy megint csak a jobban, a jobban állóak fogják a pénzeket megkapni. Tehát ezeket a területeket komolyan kell venni, és nem szabad megnehezíteni ezeknek az embereknek amúgy is nehéz életét. A bizottsággal ugye beszéltünk arról az elgondolásról, hogy ezek az emberek pénzügyileg hátrányos helyzetben vannak, pusztán azért, mert sok korlátozás érinti ezeket a területeket, és nincsen semmi gondom az élőhely irányelvvel, de azzal már van igenis gondom, hogy ezek az emberek pénzügyileg hátrányba kerüljenek emiatt. És amikor az ember elmegy a bizottsághoz, akkor azt mondják, hogy hát ezt nem várhatjuk, hogy teljes mértékben kompenzáljuk őket. Miért nem? Európai irányelv, az emberekre rákényszerítjük, kötelező, van, ahol készséggel meg is teszik, na de nem várhatjuk, hogy a pénzügyeiket beáldozzák, ha más mondja meg, hogy mit csinálnak. És nem várhatjuk azt, hogy mindig valamikor utolsónak kapunk pénzt, de ha ez a korlátozás ott van, örök időkig ott van, és pénzügyileg korlátozó az, hogy ott él az ember, és tényleg értékeljük, és tényleg egy értéket akarunk, pénzben kifejezhető értéket akarunk hozzá termeszteni, de erről van szó. És így más, ha ezt nem tesszük, akkor el fogják hagyni a területeket e, ezek az emberek. És ne felejtsük el, hogy ezek az emberek gondozzák ezeket a tájakat, méghozzá jól teszik. A legtöbben nagyon hajlandóak, a nagyon is hajlandóak készségesen együttműködni, és voltam egy olyan ülésen, ahol e, e, birka termesztők voltak, és volt volt valaki, aki elmondta, elmondta hogy, hogy szeretne sast, és mondta, hogy behozni a terület, és azt mondta, hogy nem nagyon fognak ennek örülni. Hát megtap, megtapsolták, és arra gondoltam, hogy elképesztő, hogy milyen, mennyire tudta hozni őket, és aztán a végén ők azok, akik, akik rosszul járnak, akkor, amikor a pénzről van szó, ők nekik, őket kéne először kifizetni, nem utoljára otthon nagyon sok gondunk van, évente félmilliót keresnek a gazdálkodó szervezetek vezetői, szóval nálunk se éppen rózsás a helyzet, és iskolbázból a kerítés. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, valóban egyetértek én is azzal, hogy fontos ez a jelentés. Már csak azért is, mert felhívja a figyelmünket arra, hogy az Európai Unió nem egy eh, teljesen eh, egyszínű, eh, egyforma unió, nem. Egy nyugat-európai képviselő követően azt hiszem, az helyes, hogy most én a keleti végekről szólja, szólaljak fel. Nagyon eltérőek a, kül, a feltételek. Észak-keletről jöttem, litván képviselőként. Meg kell, hogy mondjam, hogy 2014 és 2020 között nem került kijelölésre olyan terület, amely hátrányos mezőgazdasági megtermelés szempontjából hátrányos területnek minősülne. Úgy tűnik, hogy csodálatos alkalmas e, Litvánia egésze e, a gazdálkodásra. Én magam is egy olyan e, területről, régióból származom, amely az unió külső határai mentén található. Megmondhatom, hogy az emberek egyre nagyobb számban költöznek innen el, hát nem a leg népszerűbb terület. Ez egy atomerőmű közelében van. Ez, persze vannak ilyen, van egy ilyen minden atomerőművet körbe vesz egy bizonyos gyűrű, egy ilyen védett terület, de hát általában az emberek innen jellemzően elköltöznek. Ez megint problémát jelent, legalábbis a Kelet-Európában az alacsony jövedelmi viszonyok miatt az emberek inkább eh, ott hagyják a gazdálkodást, és Nyugat-Európában keresnek megélhetést, ott keresik a szerencséjüket, vagy Észak, Kon, vagy Németországban, vagy, vagy akár Angliában, vagy akár Spanyolországban. A munkaképes eh, lakosság eh, egy negyedét elveszítettük Litvániában az elmúlt tíz év során. Ez óriási problémát jelent. Akik maradtak, illetve akik nyugatra mentek jellemzően, a betakarításban alkalmazzák őket, ezt nyugodtan megtehetnék otthon is, hogyha versenyképesek lennének a jövedelmi viszonyok, de hát nem azok. Jövő évben fogunk az agrárpolitika sikeréről beszélni, hogy mennyire sikerült ö, ö, a... Hát- úgy gondolom, hogy különleges figyelmet érdemelnek ezek a problémák, és a vélemény részben reflektál ezekre a problémákra, de úgy gondolom, hogy a figyelmünket, valamennyi kedvezőtlen adottságot területre kellene fordítanunk, és, és a verseny eh, nem szabad, hogy csak a profitot szolgálja, a nyereséget, hanem egyenlő feltételeket kellene teremteni, kompenzáció segítségével a kevéssé kedvező területek számára is. Tartman úr Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Dantan kolléga egy nagyon fontos, és ezért köszönet illeti. Mert az előttem szólók is elmondták, hogy a hegyvidéki régiók esetében specifikus politikára van szükség, különben lassan, de biztosan ki fognak halni ezek a területek. Ha ezt nem hiszi valaki, akkor az alpesi vidékeken, vagy az Appelin hegységben is érdemes körülnézni, és látható, hogy már most is nagyon sok elhagyatott területet e, találhatunk, mert elvándoroltak az ott lakók. Tehát úgy gondolom, hogy specifikus a hegyvidéki régiók sajátosságait a politikára van szó. Hallhattuk, hogy már a kap eszköztárában megvannak az eszközök arra, hogy differenciáltan kezeljük az egyes régiókat, de megteszik ezt az államok, érdekükben áll ezt meg. De nézzük meg, hogy mely országok fekszenek az alapokban, Németország, Ausztria, uh, Ausztrián kívül Németország, Franciaország és Olaszország esetében az alpesi területek uh, marginális területek, és nem fűződik komolyabb érdekük ezen területek támogatásához. A jelenlegi válságban egyszerűen, amikor a tejkvótát megszüntették, egyszerűen nem tudnak túlélni a hegyvidéki területeken, mert nem kapnak külön támogatást ezek a gazdák. Nem, a tejtermelt mennyiséget támogatják, a hegyvidéken gazdálkodó keves megtermelő gazdák kevés támogatásban részesülnek, pedig nagyobb nehézségeik vannak. De ennek nagyon-nagyon komoly ára lesz, hogyha nem fektetünk be ezekbe a régiókba, hiszen amikor valahol árvíz van Európában, akkor eh, hanem sokunk azt mondani, hogy a klímaváltozás az oka. De nézzük meg az elmúlt évek árvizét Európán belül. Nézzük meg, hogy a csapadék mennyisége, hossza hogyan áll ezekkel összefüggésben, és megláthatjuk, hogy a klímaváltozással nem nagyon állnak az árvizek kapcsolatban, hanem arról van szó, hogy egész egyszerűen a hegyvidéki területeken eső csapadék túl hamar érik el a folyókat, patakokat, azért, mert elhanyagolták ezeket a területeket, nem lakik ott senki, nem gondozzák a, ezeket a területeket, és túl gyorsan a völgybe jut a csapadék, és nem arról van csupán szó, hogy a hegyekben élő pár gazdát segítsük, hanem az alsóbb területekben élők megélhetését és túlélését is biztosítani kell, és hogyha most nem gondoskodunk gyorsan egy ilyen specifikus politikára, ennek komoly ára lesz most még, ha ügyesek lennénk és hatékonyan járnánk el, akkor nem kerülne ilyen sokban nem fizetnénk akkor árat. Köszönjük szépen! Most pedig a bizottság képviseletében Dimitri úr kapja meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable member of the parliament. Nem szépen elnök úr, tisztelt képviselők! Először is köszönet azért, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy részt vegyünk az eszmecserében erről az önálló kezdeményezésű véleménytervezet megbeszélése, és sor kapunk arra a bizottság részéről, hogy tisztázhatjuk a mi szempontjukat a kohézós politikával a hegyvidéki régiókban. Hegyvidéki régió körülbelül az Európa területének 20%-át fedik le, és nagyon komoly gazdaság és társadalmi különbségeket mutatnak ezek a, a területek. Felmerült itt egy kérdés, eh, eh, a hegyvidéki vidékek jelentőségével kapcsolatban, és a kapban, kapon belül már sok éve ezt elismerjük. Fontos ugye, hogy milyen, hogyan definiálja, határozzuk meg a hegyvidéki régiókat. A kapon belül rendelkezünk egy ilyen definícióval, itt a magasság és a meredekség alapján határozzuk meg e, ezeket a területeket. A definíció esetében itt nem történt változás, volt a más területek, ahol a definíció változott a kap reformjával, a kritériumok változtak, de a hegyvidéki régiók esetében továbbra is ugyanaz a definíció van érvényben. Valóban nagyon számos kihívással kell szembenézniük, mi ezt elismerjük, tudatában vagyunk a topográfiai nehézségeknek, a kevésbé termékeny talaj nehézsége, a kevésbé kedvező klímafeltételek, és tovább, és tovább, de itt vannak azért itt előnyek, erősségek, és nagyon egyedi a táj, a biodiverzitás nagyon gazdag, a víztartalékok, és nagyon komoly kulturális örökség, hagyományok láthatók itt, és a hegyvidéken élők, ezen kívül a hegyvidéki turizmusból is profitálnak. Én tudom, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, én magam is hegyvidéki román faluból származom, és egyfajta szolidaritáshoz számolhatok be a hegyvidéki lakosok között. E, a kapon belül elismerjük a hegyvidéki régiók szerepét, fontosságot, és számos eszközt vezettünk be ezen területek támogatására, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy már most is vannak lehetőségek arra, hogy támogassuk a hegyvidéki régiókban a mezőgazdaságot, vagy más gazdasági tevékenységeket. Itt mindannyian a hegyvidéki nehézségekről beszéltük, de emlékeztetnék a kompenzációs támogatásról, amelynek segítségével a hegyvidéki mezőgazdaságot szeretnénk fenntartani. Ez további bevételi forrás jelent az ott gazdálkodók számára. Minden régió, minden állam kompenzálhatja ezen eszköz segítségével a hegyvidéki gazdálkodókat. És ez folyamatos, és ha van rá igény, akkor az kifizetésre kerül, már amennyiben az adott tagállam rendelkezik egy hegyvidéki támogató programmal. Ez, ezek a kompenzációs kifizetések pontosan ezeket a hátrányokat hivatottak e, valamelyes módon kompenzálni, és e, jogszabály minimumot és maximumot is megállapít, és a, a maximálisan fizetető támogatás magasabb, mint az egyéb formában kifizetető támogatások maximuma. 2014-2020 közötti időszakra ugye e, lezárult már a tervezés, és úgy gondolom, hogy a tagállamok nagyon jól jártak el, amikor a hegyvidéki nehézségek kompenzációról van szó. 17 tagállam vezetett be erre vonatkozó programot, és 30 millió hektárnyi egyvidéki területet fednek le ezek a programok. És a második és az első pillér is lehetőséget biztosít a hegyvidéki régiók támogatására, vagy egyéb e, hátrányos helyzetű régiók támogatására. Ami Litvániát illeti, ugye szó esett a kedvezőtlen adottságú területek definíciójáról, és ott is kidolgoztunk kompenzációs támogatási lehetőségeket az ott gazdálkodók számára. A kompenzációs támogatás a legfontosabb intervenciós eszköz a kapon belül, de számos más intézkedésre is visszanyúlhatunk, hogy a hegyvidéki területeken a mezőgazdasági vagy egyéb gazdasági tevékenységeket támogassuk. Például nagyon fontos intézkedés a különböző mezőgazdaság és klímaváltozással kapcsolatos menedzsment eh, támogatása, amelynek célja a biodiverzitás megőrzése, a fenntartható gazdálkodás támogatása, a hegyvidéki területeken. Emlékeztetnék arra is, hogy a hegyvidéki területek nagy része erdő feletelet, illetve alpesi legelők találtak ezeken a területeken, és vannak olyan eszközök, amelyek erdészeti intézkedéseket támogatnak, vagy tűzvédelmi intézkedéseket, vagy a, az erdők hozzáférhetőségét is támogatjuk, például erdei utakra járó támogatás is biztosítunk. A hegyvidéki régiók ugyanakkor e, egyfajta kedvező bánásmódban is részesülnek, akkor, hogyha a fizikai erőforrásokba kívánnak befektetni az ott élők, a kedvezőtlen adottságú területeken általában vannak hasonló ilyen intézkedések. A LEADER program is komoly lehetőséget biztosít, hiszen lefedi a hegyvidéki régiókat is. Ha ezen vidéki vagy hegyvidéki területek komolyabb infrastruktúrális befektetéseket igényelnek, akkor a líder is jó támogatási lehetőség. Különböző együttműködési fellépéseket, partnerségeket is támogatunk, ez is egy lehetőség ezek a hegyvidéki régiókban is megvalósíthatók. Ezen kívül az Európai Bizottság a hegyvidéki gazdákat egy marketing eszközzel is támogatja a hagyományos gazdálkodási módszerek megőrzését is támogatjuk, a magas hozzáadott értékkel bíró helyi termékek értékesítését is támogatjuk így pedig a fogyasztók számára is felismerhetővé, azonosítóvá tesszük az ott megtermelt termékeket, létrehozott termékeket. Tehát ezek további lehetőségek a hegyvidéki politika, hegyvidéki gazdálkodás támogatására tágább konstruktusban, számos más kezdeményezésben is részt veszünk, az Euromontánával is együttműköd, illetve az Alpesi Egyezmények és aláíró részes fele, és az Alpesi makroregionális stratégiát is útjára indította az Európai Bizottság, ezt fogja majd az Európai Tanács jóvá hagyni a jövő évben és a hegyvidéki régiók nehézsége foglalkozó 250 tagállamot tömörítő szervezetben is képviseltetjük magunkat, és az Agri Félgazgatóság is készen áll, hogy együttműködjön az előadóval, további tájékoztatást nyújtson. A nemrégiben elfogadott programokkal kapcsolatban komoly információs hátterünk van, és nyomon követjük a végrehajtást is természetesen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden hozzászólónak az érdekes elmondott véleményüket. Azt hiszem, hogy valóban egy irányba mutathatnak mindezek. Fontos, hogy ne egy modern indián rezervátumként fogjuk fel ezeket a hegyvidéki területeket, hiszen a, a, a jövedelmi viszonyokban nem szabad hagyni, hogy teljesen elszakadjanak az európai átlagtól ezek a területek, meg vannak a, a, a kap jelenlegi program időszakában is a lehetőségek a különböző hátrányos, területű, hátrányos helyzetű területek támogatására. Azt is el kell kerülni, hogy ö, ö, ha ugye a területalapú támogatásokkal nagyon könnyen előfordulhat, hogy óriási területek egy kézben összpontosulnak, ezt nyilván nem célunk. A szezonalitás a, a sokkal nagyobb a, ezeken a területeken. Van azonban olyan szakma, amely kiegészítheti a gazdálkodást, ezzel együtt működhet hiszen ugyanaz az ember egyszer gazda, másszor mondjuk ács, utána pedig teszem azt gépszerelő, ugye mindennel foglalkozik év során, nem mindig ugyanazt csinálja, hiszen a hegyvidéki területeken ez jellemző, hogy előfordul ez a helyzet. Hiszen ez engedi meg számukra, hogy a, a helyi adottságokat a lehető legnagyobb mértékben kihasználják. E, ehhez megfelelő rugalmasságra van szükség, e, ugyanakkor a, szabá, a helyi sajátosságokat nem lehet figyelmen kívül, kívül hagyni. A líder e, ebben segíthet, és az is fontos, hogy minden szereplőt ezeken a területeken bevonjunk, hiszen nem lehet senkit kihagyni, csak ez együttes megközelítés vezethet eredményre. Köszönjük szépen Danten úrnak. Természetesen nem most utoljára beszélünk erről. januári ülésünkön fogunk erre visszatérni, akkor fogjuk a módosító indítványokat is elfogadni, és februári ülésen kerül sor a záró szavazásra. Most pedig, ha minden igaz, elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz is, közös vita az Európai Bizottsággal. Eren Garcia volt felelős ezért a dossziéért, talán többen is emlékeznek. A tanácssal kevesebb, mint egy hónap alatt két trialógus során szerettünk volna megállapodni. Ez a promóciós rendelet kellene, hogy minél hamarabb életbe lépjen. Ez nem elképzelhetetlen. Az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót. Spanyolul fogok hozzászólni, mert angolul vannak a diáj. entra en vigor hoy. Elnök úr, Tisztelt képviselő, hölgyek és urak, ma lép hatályba ez a rendelet, és ez az oka annak, hogy ide ellátogattunk. Nagyon sok tagország kérte. Nagyon sok lehetőséget rejt ez a rendelet, és önökhöz, mint társjogalkotókhoz jöttünk el. Nagyon rövid leszek. Mindenkinek nagyon hosszú napja volt ma, azt hiszem. Először is szeretném elmondani, hogy az agrárélelmiszermi termékek exportja jól alakult, de soha nem exportáltunk még ilyen sokat. Ez a piros vonal jelzi az idei évet, viszont az orosz embargó megmutatta, hogy diverzifikálnunk kell az export és most ezzel lehetőségünk nyílik erre a diverzifikálásra. A múltban jó néhány programot fogadtunk el, Olaszország, Görögország, aztán több országot átfogó programunk is volt, és olyan országok képviselője, akik, amelyeket nem említettem, kapcsolatba léphetnek az ottani szervezettel. A, a zöldséggyümölcs, tej, bor, illetve a, a biotermeléssel kapcsolatos te, ből származó termékekre terjedtek ezek a programok. Az EU kívüli promóciót is támogatjuk, ez a rendelet ma lép hatályba, tavaly fogadtuk el a delegált és végrehajtási aktusokkal együtt. Ezek problematikusak sok ember számára, de nekem ez ö, semmi problémát nem. Én nem látok, mindenre rábólintottak, mindent ö, kihirdettek, és ma lép hatályba, mint már mondtam, ez a rendelet. Amit látunk ezen a dián. Ezek azok az újdonságok, módhoz képest. Az bal oldalon látjuk azt, hogy hozzáadott értéket látunk az e, exportoknál, éves programunk van, ezt látjuk a második e, táblában, és nem az Európai Unióban, hanem harmadik országok felé irányuló e, exportokat kívánjuk támogatni. Itt a szektorok együttműködését szeretnénk támogatni, és a társfinanszírozási ráta sokkal nagy lekőbb, mint korábban volt. Aztán a másik, amire szeretnék rámutatni, az, hogy új um, kedvezményezeti köröket szeretnénk megcélozni, szélesebb körű termékeket szeretnénk uh, itt uh, támogatási lehetőségben rétesi, részesíteni, és szeretnénk elismerni a stratégiai fontosságát a, a márkáknak, illetve az eredetvédett termékeknek. Nagyon fontos a magánszektor kérdése, a, a tagállamok biztosítanak nemzeti testfinanszírozást, és a jó hír az, hogy több pénz 200 millió euró évente áll rendelkezésre, mint korábban. Az új rendelet több termék esetében teszi lehetővé a, a társfinanszírozást a dohány kivételével, a sör, a csokoládé, a, a tészta, és támogatjuk a földrajzi jelzések és ellátott termékeket. Aztán az egyszerű bor szektorban az egyszerű illetve a multi programok esetén, nem, és nem csak a mezőgazdaság, hanem az akvakultúrában származó termékeket is támogatjuk, illetve a biogazdálkodásból származó termékeket, illetve földrajzi megjelöléssel ellátott termékeket. Ki nyújthat be igénylést. Itt megint kiterjesztettük a lehetséges kedvezményezettek körét, kereskedő vagy kereskedő közötti szervezők, tagországi uniós szinten, termelői szervezetek, illetve közpolitikai szervezetek is. És most nagyon gyorsan fogom mondani, a baloldali ábrán látjuk azt a tipikus példát, amit mi magunk finanszírozunk, ugye, hogy zöld az európai tej, ez volt az, az olasz és osztrák tej reklámszlogenje, a másik oldalon pedig a spanyol közös um, kivi exportot támogató szlogenünk volt. E, egy-három éves idő, futamidővel működnek ezek a programok akár egy vagy több tagország összefogásával. Tudjuk azt, hogy Hogan biztos úr valószínűleg gazdasági diplomataként fog eljárni, Japánba és Kínába se látogat, és szeretnénk az exportot támogatni. És az utolsó dolog, amit szeretnénk mondani, a lényeg a pénz és így fogjuk felosztani az a táblázatban látható módon. A furcsa dolog itt az, hogy általában a bizottság megkurtítja a pénzeket, és itt több pénzzel rendelkezésünkre, mint, malaha, mint valaha. A sejtésvestésnek köszönhetően még több pénzünk van, hiszen a 9 meg 21 az így jön össze a többlet a sertés, illetve a tej ágazat esetén. Az itt látható módon fogjuk felosztani, ez nagyon sok pénz az Egyesült Államok Kína felé irányuló export támogatására. E, na most ez indikatív táblázat. Az első évben 111 millió eurót lehet elkölteni az export támogatásra, európai export támogatására, és azt szeretném elmondani, hogy elnök úr, hogy amikor itt végzünk, nagyon sok kérdés lesz, hogy hogyan lehet támogatni az európai exportot. Tehát köszönöm szépen, elnök úr, szerettem volna elmondani ezt a nagyon klassz eszköz, amit a kezünkbe kaptunk, támogatni fogjuk az exportot, és próbáljuk népszerűsíteni és mint társjogalkotóként az Európai Parlamenti az, az érdem fele, az, hogy ezt el tudtuk érni. Elnök, köszönöm szépen. La García asszony. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero felicitar al señor Diego Canga por eh, esta presentación. Eh, la verdad... Köszönöm szépen, elnök. Szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációért Kangafánó úrnak az Európai Bizottság kezdettől fogva kiválóan együttműködött, és ők is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a dokumentum előre haladjon. Néhány javaslat az Európai Bizottság részéről követésre került, és nagyon köszönöm, hogy mindig rendelkezésre álltak, hogy a nehézségeket megvittassuk és megoldjuk. Az irodámban különböző európai régiókból is kapott megkereséseket, mert sokan aggódnak a promóciós rendet végrehajtása miatt, például Oroszország kapcsán is a nehéz helyzetbe került gazdálkodók nehézségét talán könnyíthetjük azzal, hogyha diversifikáljuk a promóciós tevékenységünket. És itt szó esett a különböző földrajzi oltalamat álló termékekről, és talán az is jó lenne, hogyha ezt a sok millió eurót arra is kihasználnánk, hogy tájékoztatást nyújtsunk ezekről a védett termékekről. Köszönöm szépen, most pedig Dorfman úr kapja meg a szót. Azt gondolom, hogy ezek valóban jó hírek az európai mezőgazdaság szempontjából, ahogyan a piacok fejlődnek, úgy kell nekünk is offenzívabbá válnunk, és oda kell figyelnünk arra, hogy a kiváló termékeinket értékesíteni is tudjuk, megfelelő áron természetesen. Aminek különösen örülök, és erről Kanga Fanyu úr is beszélt, ez az, hogy valamennyi minőségi jelölés részét képezi a promóciós és tájékoztatási programnak, például a hegyvidéki termékek is most már ide tartoznak a tejtermékek, e, és az ezzel kapcsolatos reklám, azonban úgy látom, hogy itt egy svájci hegyjel reklámozza magát, hát ez ugye nem képezi az unió részét, ez a svájci hegység, amely a plakáton megjelenik. Eddig a források elosztása, a belső piac és a harmadik országok között másképp történt. Érdekelne, hogy mit gondolna, hogy a jövőben hogy fog ez kinézni. Az Európai Unión kívül megvalósítandó programok milyen arányban részesülnek majd ezekből a források. Köszönjük szépen. Következő az a szóló. Köszönöm szépen, Agilera asszony. Kapja meg a szót. Igen, ez valóban nagyon jó hír, és kiváló lehetőség nyílik itt számunkra, hiszen ahogy Kanga Fanyú úr a bizottság részéről elmondta, itt újabb források állnak rendelkezésre. Ez mindenképpen örvendetes. Én szeretnék az előadónak, az árnyék előadóknak is köszönetet mondani, akik bizonyára nagyon sokat tettek ezért a témáért. Nagyon örülök, hogy itt eredményre sikerült jutni. És most lenne egy konkrét kérdésem is. Még az a két ponttal kapcsolatban lenne konkrét kérdésem. Különböző kezdeményezéseket jelentett be Hogan biztos úr diplomáciai kezdeményezések és így tovább. Érdekelne, hogy vannak-e már konkrétabb információk ezekkel kapcsolatban, például milyen országokat érintenek ezek a kampányok és programok, illetve vannak-e már konkrét értékesítési értékesítés támogató programok vagy intézkedések. Tehát vannak-e olyan országok, amelyek prioritást élveznek a bizottság eh, részéről, és, és vannak-e további részletek, amelyekről be tud számolni ezzel kapcsolatban a gazdaság diplomácia terén, hogy néz ki ez a kérdés. Aztán földrajzi jelzések itt az értékesítést új forrásokkal kívánják támogatni, de remélem, hogy ez kompatibilis az eddigi rendszerrel, tehát hogy az eddigi értékesítés támogató programokon felül kiegészítésképpen valósulnak ezek meg. Jól értem én ezt? Én legalábbis ebből indulok ki, hogy ez egy plusz kiegészítő támogatás. így kérték, ugye, és e, én azt gondolom, hogy ez valószínűleg így is valósul meg, hogy kompatibilisek a támogatások egymással. Köszönöm szépen, most pedig Danten úr. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm. J'ai deux questions. La première. is. Qu'il y avait sur. Euh, Két kérdésem lenne először is. De communication Mais comment la... A kommunikációval kapcsolatban az Európai Bizottság eh, mit kíván tenni annak érdekében, hogy az új politika valóban eh, jobban megvalósuljon, vagy hogyan kívánja ezt átalakítani, hiszen az exportpolitikát mindenképpen ki kell ezzel, hogy egészüljön. És az előző vitára is visszautalnék itt a, a hegyvidéki régiókra. Vannak ugyanis csodálatos hegyvidéki termékek, vannak dolgok, amik léteznek, de nem ismerik eléggé a fogyasztók őket. A, az Agrár Szakbizottságban többször beszéltünk már erről. Az Európai Bizottságnak a, a nagy közönséget meg kell célozni annak érdekében, hogy mint egy marketing vagy tájékoztatási kampányjal az emberek eh, megismertesse ezeket az eh, sajátos európai eredetvédett eh, helyi regionális termékeket, hiszen főként a városi lakosság egész egyszerűen nem ismeri eléggé az ilyen termékeket. Köszönjük szépen, most pedig a bizottságnak adom vissza a szót hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Gracias, presidente, señorías. Eh, eh, en primer lugar me gustaría agradecer a la señora Herranz porque ella... Igen, köszönöm. Herranz asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hiszen nélküle nem lehetnék ma itt, és nem beszélhetnénk erről a fontos témáról. Köszönöm tehát. A Dorfman úr kérdésére reagálok. A trend az világos. Inkább az unión kívülre mennek a pénzek, nem az unión belülre. Az orosz embargó miatt változtak a tendenciák. Az európai cégek is hozzá megpróbálnak hozzá igazodni ezekhez az új szabályokhoz, új piacokat keresnek, ez teljesen érthető nem csak a hagyományos piacokat, Kína, Amerika jelenik meg, itt megjelenik Dubáj, az Arab Emirátusok, Katár, Dél-Kelet-Ázsia és Afrika természetesen. Ez tehát a trend, ennek vagyunk alapvetően szemtanúi. Ami a gazdasági diplomációt illeti, Nos, Hogan úr pontosan ezen célból látogat el az említett távoli régiókba. A Hogan úr azonban nem egyedül megy ide, hanem európai eh, cégek képviselői is eh, kísérik majd. Nagyon sok mindenkit érdekel a gazdasági diplomáciának ez az új fejezete. Az eredet megjelölés támogatása, nos, alapvetően az unión kívülre irányuló áruforgalom megsegítése a cél, majd meglátjuk, hogy pontosan mit lehet ezzel a pénzzel kezdeni. Danten úrral egyetértek, igaza van, de itt én kérem az önök segítségét. Például mit tehetnek önök mondjuk Franciaországban, hiszen óriási lehetőségeket rejt ez a rendelet. Jó lenne, hogyha az emberek ezt látnák, értenék. Sokat utazzunk Európában, pont e célból Hogan úr eh, is keresztül Kassú bejárja a világot és, az, és Európát különösen, de ez önmagában úgy tűnik, hogy kevés, ezért önökre is számítunk, jutassák el ezt az információt mindenkihez. A logókkal kapcsolatban pedig teljesen igaza van, ez ezügyben is van valami pozitívum, amiről beszámolhatok. Ez a pénz már nem csak opcionális, ezeket a lehetőségeket, a három logót mindenképpen nyilvánosságra kell hozni. Azt reméljük, hogy az emberek majd jobban tisztában lesznek ezzel, hogy pontosan mire szolgálnak ezek a pénzek. Ennyit szeretném volna rá, röviden elmondani. Köszönöm. Paliśmy porządek punktów merytorycznych. Köszönöm szépen. Most már valami lényegi, valamennyi lényegi kérdést megtárgyaltok. Köszönöm szépen. Örülök, hogy ilyen jó hírekkel szolgált számunkra. Örülök, hogy elindult ez a program. Köszönjük szépen. Gratulálunk. A bizottságnak ez, és hogyha nincs további hozzászólás, akkor, akkor még beszámolhatok az, a koordinátorok döntéséről, és ez most már az utolsó ülésünk idén, és nem sokára egy koktélpartira kerül sor itt a folyosón. És talán a múlt rendezvények tükrében is elmondhatjuk, hogy jövőre Ugye azt várhattuk volna, hogy a kapreformját követően már kevesebb lesz a munka, de nem így áll a helyzet. Ott vannak, a, és itt tekintek tantanőre, a, a tenyésztés technikai kérdések, vagy Agiléra asszony, is tekintek a különböző gyógyszer termékek vonatkozásában a klónozás kérdése, és és fontos kérdés volt az elmúlt időkben. Az Envivel is együttműködtünk, most először idén. De említetném Paulson asszony jelentését. Ő ugye e, itt hagyta a szakbizottságot, és nagyon komoly eredményeket hagyott örökül ránk. és foglalkoztunk ugye az ökológiai gazdálkodással, amely nagyon fontos, de ugyanakkor igencsak vitatott téma. Aztán szó esett az üléseinken Hozling úr gondozásában az iskolai gyümölcsprogramról, Tarabella úr is hozzájárult ez a kérdéshez géntechnológiai kutatási kérdések, McIntyre asszony fontos munkát végzett ezen a téren, és aztán növénytermesztés is fontos téma volt illetve a stratégiáról szóló Nikolson jelentés is fontos eseménye volt ennek az évnek. Az erdészeti stratégiával is foglalkoznunk kellett. Összességében úgy gondolom, hogy nagyon változatos témákkal foglalkoztunk, a mezőgazdasági piaci gyakorlat, az élelmiszer előállítás, TTIP kérdések, ttip kapcsolatos kérdések, és így tovább. Nagyon sok munkát végeztünk el, és a gazdálkodás számára nem volt könnyű az elmúlt időszak, és ez nagy részt az embargónak is volt köszönhető, de a tejkvóták felszámolása sem könnyítette meg a gazdák helyzetét. És a termékeinknek új piacokat kellett feltárnunk. Itt voltak eredményénk, és a mai prezentáció is mutatta ezt, hogy egyre inkább emelkedik a piros vonal. Tehát pluszban vagyunk. de ugyanakkor újabb kívásokkal is szembe kellett kell néznünk. Köszönöm mindenkinek, hogy hozzájárult az éves munkához. Gondoljunk csak bele, mennyi munkát végeztünk el idén. De Castro úr például az exportokkal foglalkozott, szintén fontos kérdés volt. Aztán a munkahelyteremtés, a mezőgazdaság területén. Nyilvánvalóan véleményeink számos alkalommal eltértek, tehát ez a munkánk része, hogy a különböző véleményeket ütköztessük, érdekes dolgok történhetnek, hogyha eszmét cserélünk, és egyszerűen a parlament összetételt, a szakbizottság összetételét is tükrözi azt, hogyha itt egymásnak feszülnek a képviselők. Köszönet illetve ezen kívül a titkárságot, és valamennyi együttműködőnek, segítőnek, munkatársnak, asszisztensnek is köszönetet szeretnék mondani és mindazoknak, akik részt vettek az üléseinken, akik más intézmények felé tovább vitték, vagy civil szervezetek számára tovább vitték a munkánk üzenetét. Tehát hálás köszönet mindenkinek, mindenkinek a legjobbakat szeretném kívánni és nagyon boldog karácsonyt is kívánok már. És találkozunk majd hamarosan. Nem tudom, lezárhatom az ülést, vagy van még elvégzendő feladatunk? Hmm. Bizony, bizony. Még csütörtökön találkozunk kilenckor az Envivel és Edevével együtt egy közös ülésre kerül sor. Természetesen mindezt elmondhatnám ott is, de eh, egyfajta lezárásképpen szeretem volna ezt elmondani, de szeretném, vagy remélem, hogy csütörtökön mindenki részt vesz ezen a szülésen, hiszen a talaj nemzetközi éve van, és úgy gondolom, hogy igen, csak helyén való lenne, ha az Ogri Szakbizottság is képviseltetné magát, hiszen számunkra rendkívüli jelentősége bír a talaj, talajminőség. Én csak kérem, hogy minél nagyobb számban legyenek jelen csütörtökön ezen a rendezvényen. Köszönöm, hogy emlékeztetett erre a kedves kolléga. Más valami esetleg? Nem? akkor azt gondolom szép lassan elindulhatunk a harmadik emeleten a koktélparti felé, 6 óra 30-kor csatlakozzanak, kérem. Berekeztem az ülést, köszönöm.